Dear colleagues. Kedves kollégák! Mivel én vagyok a legrégótabb tagja ennek a szakbizottságnak, ki folyamatosan rendelkezésre áll, így az a megtiszteltetésért, hogy ezt az alakulést én elnökölhetem. Ahogy a titkárság tájékoztatott, megvan a döntéshez szükséges többség, azaz a képviselők egynegyede, 19 képviselő a teremben van, ez elégséges. Ezért a szabbizottság elnökének jelöléséről szeretném tájékoztatni önöket. Szeretném kérni képviselőtársamat, hogy mutassák be vagy a politikai frakció által javasolt jelöltjüket, vagy legalább négy képviselő által javasolt képviselőt. Ki kér szót, hogy ismertesse jelöltjét? Szalafranka úr. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Néppárt nevében abban a megtiszteltetésben van részem, hogy ismertethetem ismételten a jelöltünket, akit régóta ismernek már ezen a poszton. Elmar Brock kollégáról van szó, és elnök úr azt is szeretném, hogy a jegyzőkönyvbe vegyék, frakcióm nevében azt, hogy köszönjük azt, hogy Albertini kollega a bizottság munkáját irányította a mandátumunk első felében. Köszönöm. Ja, és elnök asszony, még azt is szeretném ehhez hozzátenni, egy adatot szeretnék ismertetni, és kérném, hogy ezt a többi képviselőcsoport is vegye tudomásul. Brokkó sajnos nem tud itt lenni ma velünk, ma délután, azért mert a különböző feladatai miatt ugye az új kormányközi szerződés elkészítésében részt vesz, ez a munka köti most le, de egy levelet mellékelt, tehát hogyha sikerült megválasztani, akkor ezt majd ismertetjük. Köszönöm. Yes. Are there also... Köszönöm. Van-e további jelölt a teremben? Nincs. No, akkor felolvasom Brokkúr üzenetét majd személyesen is megerősíti. Kedves kollégák! Arról találkoztattak, hogy politikai frakcióm engem kíván jelölni az AFET elnöki posztjára. Ez a javaslat nagy megtiszteltetés számomra, és nagy öröm, hogy elfogadhatom azt. Mint tudják, jelenleg egyike vagyok annak a három képviselőnek, akiket az Európai Parlament jelölt ki a nemzetközi megállapodás a a stabilitási unióval foglak, államházat stabilitási unióval való tárgyalócsoport tagja vagyok, ezért nem tudok részt venni a szakbizottság alakulülésén, illetve a választási folyamatban sem tudok részt vállalni. Nagyon sajnálom ezt, ám úgy gondolom, hogy morális vállalást tettem a, a parlament felé, hiszen nagyon fontos, hogy a fiskális megállapodás tárgyában megállapodás szülessen, és ebben kipállaljam részemet. Remélem támogatnak a szakbizottság tagjai jelölésemben. Minden e hivatalhoz szükséges kötelezettségemet vállaltam. Elmer Brock, aláírás. Mivel nem, öné a szó, ha kéri. Csak egy kérdés, elnök asszony. Hagyományosan, ha valaki megválasztott szakbizottsági tisztet vállal a szakbizottságnál, akkor pénzügyi érdekeltségéről be kell számoljon. Erről konkrétan nem ír Brock úr, és január 1-től lép ebbe az új szabályozás az Európai Parlamentnél. Ön ebből a levélből úgy következtet, hogy az új szabályok szerinti vagyonbevallását megtette, Brock úr? Tenok úr, még egyszer felolvasom. A kötelezettséget vállaltam a parlament felé, hogy vállalom a munkámat ebben a kulcsfontosságú hétben a parlamenti delegációban, és minden olyan kötelezettségnek megfelelek, amely e ö, hivatalhoz szükséges. Szerintem ez elég világos. Lehetne konkrétabb, mondja Tenok úr. Mivel nincs más jelölt, akkor azt javasolnám, hogy fogadjuk el ezt a jelölést közfelkiáltással. Köszönöm. Úgy gondolom, a AFET tagja gyanánt azt üzenjük Brock úrnak, hogy őszintén reméljük, hogy jelölése és megválasztása olyan még javítja a, a külső képét a szakbizottságnak majd, és megerősíti az ő vezetése szakbizottságunkat. Most már Brokkuron áll, holnap, amikor eljön, hogy átvegye ezt a feladatkört, és megköszönje Albertini úr eddigi működését. Nos tehát, mivel most tényleg nincs hivatalos elnökünk, továbbra is én viszem az elnöki teendőket a négy alelnök megválasztása során. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy a frakciók jelezték, hogy a következő jelöltek indulnak az első alelnöki poszt. Provera úr, a második alelnöki posztra. Pascu úr, a harmadikra. Kovácsev úr, a negyedikre pedig Mayer úr. Van-e további jelöltünk? Nincs. Provera úr. Ön elfogadja jelölését? Igen, áll. Paszkúr? Igen. Köszönöm. Kovácsev úr? And then? Igen. Mayer úr pedig Mr. Meyer úr meg egy megírt. Sajnos nem tudok részt venni az AFED mai ülésén, írja Kovácsev úr. Sajnálom. Ám a repülőgépem nem indult. Tájékoztattak arról, hogy jelölésem során jelen kell legyek, illetve írásos eljárásnak van lehet jelölésemet elfogadni. Ezen levél révén szeretné megerősíteni, hogy vállalom jelölésemet. A délután során faxon hivatalos levelet is küldök e- erről. Köszönöm. Kontasz úr kért szót. Κυρία Πρόεδρε, εκ GUE-NCL θέλω να αυτά που έστειλε με το γραπτό μήνυμα... A GUE nevében szeretném megerősíteni, amit éppen felolvasott ezt az írásos üzenetet Meyer kolléga részéről. Nehézségei voltak, ezért nem tud most jelen lenni. És a frakció nevében személyesen szeretnék még egyszer rámutatni, hogy elfogadjuk ezt a javaslatot. Köszönöm. No, more. No, akkor nincs több jelölt, négyükön kívül. Akkor itt is közfelkiáltással választhatunk? No, ez azt jelenti, mindenkinek sok szerencsét kívánhatok az új feladatköréhez. Proféra urat szeretném kérni, hogy vegye át az elnöki posztot. Jaj, így is a Yes. So, thanks to everybody. Köszönöm mindenkinek. Thank you. Everybody's invited to come Mindenkit meghívok, mármint az olajnököket. Kovácsev úr, fáradjanak ide fel! Mr. Tanok, I did. Tanok úr, meg én meg én kitöltöttem a vagyonnyilatkozatomat tisztességgel. Yes, That's perfect. Yes, dear colleague. I think that first of all we have... Kollégák, először is üdvözölni szeretném egyik új volt új tagunkat a bizottságban, aki korábban elnök, parlamenti elnök volt. Buzek urat üdvözöljük sorainkban. Yes, now we can start. Most meg elkezdhetjük a munkát. Először a napi rendtervezet elfogadása. Módosítást nem javasoltak, így módon elfogadásra kerülhet ebben a formájában. Van ellenvetés? Nincs, elfogadjuk. No announcement. Elnöki mondandóm nincs. Európai Parlamenti állásfoglalás az Koszovó Európai Integrációs Folyamatának tárgyában címmel. Ulrike Lunacek kollégánk az előadó itt van? A 209 módosító terjesztettek be a képviselőtársak az állásfoglalás tervezethez, a jelentéstevő 18 kompromisszumos módosítót tudott ezekből kialakítani. Most megadom Urika Nagysek előadónak a szót, mutassa meg a módosítók fő csapás irányát, illetve az által javasolt kompromisszumok lényegét. thank you. Köszönöm. Elnök úr, Üdvözlöm új elnöki testületünket, az új, illetve a újra választott alelnököket. Ami jelentésemet illeti, az árnyék elődókkal múlt héten találkoztam, és jó néhány pontban meg tudtunk állapodni, többféle kompromisszum kialakult. Mielőtt ezek tartalmát taglalnám, Szeretném megköszönni mindazon kollégáim munkáját, akik módosítókat terjesztettek be, azokat is, hiszen ismerjük a koszovói helyzetet, meg a koszovóhoz való hozzáállás elég széttartó ebben a házban belül is. Mégis köszönöm a módosítókat, meg azt a szándékot képviselőtársam részéről, hogy igyekeztek a kompromisszumokat úgy megnézni, hogy hol tudunk egyetérteni. Ha persze, hol nem, olyan is van, hiszen a demokrácia része ez is. Összevetve a legutóbbi jelentéssel, mert pontosan másfél évvel ezelőtt készült el, elég sok minden változott. Már más dolgok meg nem. Az változott, és erre utolunk is az állásfoglalásban, hogy létrejött szeptem- 2010. szeptemberében az ENSZ vezetés, az ENSZ részéről, az ENSZ közülés részéről egy határozat, amely elindította a párbeszédet Belgrád, és, a Szerbia és Koszovó között. Kilenc alkalommal találkoztak a felek eddig, sajnos az eleinte kitűzött célok nem valósultak meg teljes mértékben, ám legalább elindult a párbeszéd. Első alkalommal történik, hogy a két kormány tagjai egy asztalon ülnek legalább. Nagy dolog ez a két ország közötti viszonyban. Aztán mi történt még? Múlt héten végül Malmström biztos asszony, január 19-én Pristinában járt, és a vízumügyi tárgyalásokat megkezdte. A parlament másfél évvel ezelőtt már követelte a bizottságtól, hogy ez megtörténjen. Sokáig, túl sokáig tartott ennek elindulása, de legalább elindult. Szó esik erről a jelentésben. Összevetve 2010 júliusával a helyzetet, akkor az ENSZ 68 tagállama ismerte el Koszovót, most már 85. Ez az ENSZ tagjának mindig nem, a, nem éri el a felét, ám azért nőtt az ENSZ tagállamok száma, már akik elismerik Koszovót. Ez vitáspont ebben a házban is, a többség és a kisebbség között, ebben a jelentésben, mint a legutóbbiban, és reméljük többség támogatja azt, hogy üdvözöljük azt, ha az az öt EU tagállam, amely még nem ismerte el Koszovó függetlenségét, mielőbb megtenné. Emögött az az érv áll, ezt többször elmondtam, hogy Koszovó működik a legnagyobb EU polgári misszió, az EURULEX, nagyon sok nemzetközi szervezet, személyzet, projekt, bizottsági projekt folyik, Koszovóban. Fontos volna, hogy az Európai Uniót egységesként látnák a helyiek, és nem egy megosztott szervezetként. Illetve a nem elismerő, az országot nem elismerő tagállamok kapcsolattartó irodái részéről is jó lenne, Istenában, hogyha elfogadnák az ország függetlenségét, és ezt kifejeznék ezek a képviseletek is. Jelentősebben azt ahogy szólok, nagyon fontos, különösen a horvátországi tegnapi népszavazás fényében, amely szerencsésen kb. kétharmados csatlakozási támogatást hozott. Fontos, hogy Koszovó és a régió más országa számára is fenntartsuk a tapság, a tapság perspektíváját, azt, hogy a Szaloniki 2003-as határozat érvényben van számukra is. Ez Koszovó számára fontos, erről is szólok jelentésben. Beszéltem a Belgráddal folytatott párbeszéd fontosságáról, arról, hogy a vízumügyi tárgyalások elindultak, annak érdekében, hogy lebontsuk az elszigeteltség érzetét Koszovóban. Hiszen az összes környező ország állampolgárai szabadon utazhatnak, több mint egy éve, csak a koszovóiak nem. Ez egyfajta olyan érzetet kelt a koszovóiakban, hogy őket nem veszik komolyan, az ő csatlakozási kilátásaik nem komolyak. Azért fontos, hogy egy roadmap kijelölésre kerül, fontos, hogy a koszovói kormány ezt végrehajtsa a parlamenten, meg a helyi civil társadalommal együtt. A jelentésben utaltam a problémás területekre Koszovóban. Nagy szabálytalanság volt a tapasztalatok a parlamenti választásokon, ezt megerősítették a választási megfigyelő képviselőtársaink is jelentésemben felszólítom koszovói hatóságokat, hogy a csala, csalásokat, elkövetőket büntessék meg, különösen a helyi választási irodákban. Be kell mutatni a koszovói állampolgáratnak, hogy ez többé nem történhet meg a további választásokon, hogy ilyen csalások történjenek. A kormányt, a parlamentet és az ellenzéke pártokat is felhívom, hogy hajtsák végre a választás, választójogi és alkotmányjogi reformokat, melyek fontosak ahhoz, hogy a legközelebbi választások tiszták legyenek. Például a szavazatok számlálásakor, az urnák elhelyezésekor és egyéb lépéseket illetően. A korrupció és a szerzett bűnözés ugye egyik gyújtópontja a legnagyobb EU polgári missziónak, az EULEX tevékenységének, az EULEX jogállamiságról szóló missziója több. A sikert is elért a rendőrség a ügy területén. Jelenleg folyik ennek értékelése, mely arra, arról szól majd, hogy lehet csökkenteni a személyzet számát, át lehet adni a helyi hatóságoknak feladatokat, ám még sokat teendő a magas szintű bűn, szervezetbűnözés és korrupció területén, illetve a tanúvédelem területén, mind a két fél részéről. Koszovóban is végre kell hajtani vonatkozó rendelkezéseket, de a tagállamok tekintetében is az EURLEX részevő tagállamai eh, eh, meg kell nyissák országaikat a tanúvédelemben érintettek előtt, hogy szokatot elhelyezhessék. A legláthatóbb a médiumokban az északi, észak-koszovói instabil helyzet, feszült helyzet, ezzel kapcsolatban azt követelem, hogy az útakadályokat bontsák el, a belgel bontsa le a, a párhuzamos államigazgatási struktúrákat ebben a térségben, és rámutatok arra, hogy a megosztás, a kettéosztása az országnak nem szerepel a napi rendünkön, úgyhogy fontos, hogy a koszovói kormány is igyekezze meggyőzni a szerb, északi szerb lakosságot, hogy Koszovó az ő hazájuk is, és eh, ezért lépniük kell a koszovói hatóságnak az északi szerb etnikum irányába is. Amit üdvözlök, hogy a szerb közösség, különösen délen, az folyó délre egyre inkább részt vesz az államéletben, a kulturális és vallási örökség megvédelme is megerősödött, Úgyhogy pozitív lépések születtek a, a szerb etnikum integrálásában itt. Fontos, jó lenne, ha máshol is ez történne. Az ELEX e, eh, speciális nyomozási task force-ának megerősítéséről is beszámolok. Több képviselőtársam érdeklődése fordul. Ez irányba a Marti jelentés például, mely a szerv kereskedelemről szól, amely a háború alatt és azt követően is, meg jelen pillanatban is érzékelhető. Ez az ellenküzdő Task Force mi Brüsszelben felállításra került. Remélem, hogy gyorsan megvalósul ennek munkája, hogy eléri a kitűzött célokat. A bíróságok és a, mi, a sajtószabadság tárgyában vannak még hiányosságok Koszovóban, ezekkel foglalkozni kell. Erről szólok a jelentésemben is. Különösen az erős és független médiumok szerepe, és az, az a demokrácia szempontjából sarkalatos pont nem csak Koszovóban, más nyugat-balkáni államokban, sőt, uniós tagállamokban is probléma ez, ahogy erről vitatkozunk sokszor a parlamentben, mármint a média függetlensége. Fontos, hogy a diszkriminációni harcban erősebben részt vegyen a kormány a nők helyzetét illetően, vagy a vallási, kor szerinti, szexuális orientáció szerinti diszkrimináció elleni harcban, hogy az etnikai hovatartozás alapján történő. De beszéltek itt a szerbeken túl a roma, askali, egyiptomi és egyéb kisebbségek ügyében. Ami pozitív fejlemény volt az elmúlt években, az az, hogy az új kormány komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a KKV-kat segítse. Azok indulását segítse, vannak itt pozitív példák, ám továbbra is gondok vannak a gazdaság általános állapotával, a fenntartható makrogazdasági szakpolitika hiányzik, a költségvetési fegyelem laza, ezzel a jövőben foglalkozni kell. A környezetvédelem is nagyon fontos, és nem kap elég figyelmet. Vannak pozitív eh, példák is, amelyeket megemlíthetünk, de a fő probléma továbbra is a, eh, az energiavédelem, ugyanis van eh, két erőmű, a Koszovó A és a Koszovó B, Mind a kettő rendkívül veszélyes, veszélyezteti az emberi egészséget, és a környezetre nézve is rendkívül szennyező, úgyhogy a Koszovó át mind, minél hamarabb be kellene zárni, a Koszovó B erőmű esetében pedig szintén kilátásba kellene helyezni minél hamarabb az erőmű leállítását. Amit sajnálok ebben a jelentésben az az, hogy kellő kutatás nem történt annak hogy mit tehettünk volna az új erőművek helyett. Ez hiányzik továbbra is, de remélhetőleg ezt sikerül pótolni. Tehát általánosságban véve, véve elmondhatom, hogy tudom azt, hogy itt ebben a parlamentben vannak olyan kollégák, akik nem értenek egyet Koszovó függetlenségével, de mindenkit arra kérnénk, hogy fontolja meg. Ez az ország egy olyan ország, amely az európai bővítési politika része, a tesszaloniki folyamat részét képezi, és arra kell törekednünk, hogy az ott élő emberek jólétét javítsuk, az országban élő emberek helyzetét javítsuk, és remélhetőleg támogatásukat megnyerem azon kompromisszumos indítványokhoz, amelyeket előterjesztettünk, és még egyszer szeretném megköszönni a különböző képviselőcsoportokkal való együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. És még mielőtt megadnám a szót annak a négy kollégának, aki jelentkezett, szeretném köszönteni a koszovói környezetvédelmi és területrendezési miniszter Bardangasi urat. Itt van? Rendben. Elsőként Poszelt kollega jelentkezett, aki árnyék jelentéstevő parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Lunacek kollégának szeretnék köszönetet mondani és gratulálni is, ugyanis egy kifejezetten kiegyensúlyozott jelentést készített el. Az igazság az, hogy azt mondtam, hogy ezt a jelentést egyáltalán nem kellene már megváltoztatni, ez a jelentés ennek ellenére több mint 200 módosító indítványt kapott, beleértve részemről és Lunacek kollégától is. Ez azon titkokhoz tartozik, amelyeket itt a parlamentben megismertünk, de az igazság az, hogy jelenlegi formájában is szavazhatnánk erről a jelentésről. 209 módosító indítvány született, de örülök annak, hogy az árnyékjelentéstevőkkel jelentéstevőkkel az összes árnyék jelentéstevővel jó volt az együttműködés, és sikerült kompromisszumos indítványokat kidolgoznunk. Méghozzá olyanokat, amelyek által gyakorlatilag feleslegessé válik a legtöbb módosító indítvány. Ha megengedik, hogy kitérjek néhány részletre, és ezáltal megpróbálnám némileg politikailag súlyozni ezen módosító indítványokat. Nagyon sok módosítás készült, méghozzá olyanok, amelyek ismételten a státuszkérdést próbálják meg felvetni. Ezzel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy a parlament háromnegyedes többséggel az függetlenség mellett szavazott, háromnegyedes többséggel azt nyilvánította ki, hogy nem kívánja megnyitni ismételten a státuszkérdést. És azt kell mondjam, hogy minden egyes alkalommal, amikor Koszovó a napirenden van, akkor ismét ugyanazon kérelmek hangzanak el a nyelvhasználata kapcsolatban, hogy most köztársaságról van szó, vagy bármi másról. Mindig ezen kérdéseket próbálják meg felvetni, és az igazság az, hogy ez, ez, ez nagyon terhes. Tisztában, tiszteletben tartom azt, hogy a 27 tagállam közül 5 saját álláspontot képvisel. De 22 tagállam a státusz kérdést egyszer mindenkorra tisztázta azáltal, hogy elismerte Koszovót. És ugyanez vonatkozik 85 ENSZ tagállamra is. És az összes, a G7-es csoport összes tagállama, a szomszédos országok mind elismerték Koszovót. Tehát azt kell mondjam, hogy abszurd ismételten megnyitni a státuszkérdést. És éppen ezért leszögezném, hogy tiszteletben tartom, hogyha egy kisebbség egy más véleményt képvisel, de a kisebbség nem várhatja el azt, hogy az államok, az Európai Unió tagállamainak többsége úgy járjon el, ahogyan azt a kisebbség szeretné. Éppen ezért ebben a szövegben nem állítjuk azt, hogy az öt tagállamtól elvárjuk a függetlenség elismerés, elismerését, hanem udvariasan felkérjük őket erre hiszen az Európai Unió egységes fellépését ez javítaná, és az EULEX munkáját is megkönnyíteni, hiszen problematikus, hogy egy ennyire alapvető kérdésben ilyen sok év elteltével még mindig nem sikerült egységes álláspontra jutnunk. Ez gyengíti a, kül, a külpolitikánkat, de hát el kell fogadnunk ezt, hiszen a tagállamok hatáskörébe tartozik a nemzetközi jog értelmében. De akkor kérjük, fogadják el azt is, hogy milyen véleményen van a tagállamok többsége, és itt a parlament többsége hiszen nagyon veszélyes lenne a státuszkérdést újból és újból felvetni. Ugyanez vonatkozik Koszovó megosztására, felosztására is. Ez mindig újból és újból felmerül. De tisztelt kollégák, olyan valakiként, aki elég jól ismeri ezt a térséget, óvaintenék az ilyenfajta vitáktól, hiszen a legtöbb ember valószínűleg nincs is tisztában azzal, hogy ennek milyen következményei lennének. Ugyanis első alkalommal eltérnénk attól az elvtől, hogy Jugoszlávia a volt Jugoszlávia belső határait vennénk kiinduló pontként, akkor felmerül, hogy mi történik Presevóban, az albánokkal, akkor ott is módosítani kellene a határt, mi történik Macedóniában, amiről majd később is beszélünk. Tehát akkor ott is kellene módosítani a határokat a szandzsákban ismételten. Óva intenék tehát ettől, hogy ezt a hordót ismételten kinyissuk, úgyhogy senkit nem lenne szabad, hogy támogassa a felosztás kérdését. Az EULEX pedig a legjelentősebb, a legnagyobb misszió, amelyet valaha útjára indított az Európai Unió. Az EULEX minden bizonyal kitűnő munkát végzett, de nagyon sok várakozást nem tudott kielégíteni. Tehát mindenképpen kritikus szemmel kell tekintenünk az Eurexre, mert Koszovó egész területén ugyanolyan hatékony és működőképes kell, hogy legyen. Ezt kell támogassuk, és ez az Európai Parlament kulcsfontosságú feladata. Nem utolsó sorban azért, mert költségvetési szerv vagyunk. Szeretném megegyezni, hogy van két dolog, ami nagyon fontos. Az egyik a vízum kérdéssel kapcsolatos párbeszéd mégsem lehetséges az, hogy a NATO egy felszabadító háborút folytat, és ezt követően az embereket egy rezervátumban zárja abban az országban, amelyet felszabadított. Míg ezzel egyidejűleg az összes szomszédos ország a vízummentességet élvezi. Kérdezem én, hogy ebben a kis fiatal országban hogyan várjuk el, hogy nyitott legyen a nép, hogyha rezervátumban él. Tehát a vízumkérdés, a vízummentesség kulcsfontosságú és amit még nem említettünk meg, ez a kereskedelmi megállapodás. Nagyon fiatal a népesség ebben az országban, és a lakosságnak főleg munkahelyekre van szüksége, máskülönben nem lesz stabilitás. Ezért van szükség az EU-val egy kereskedelmi megállapodás megkötésére, szükség van jogbiztonságra, támogatnunk kell a középosztályt, és támogatnunk kell az alternatív energiaforrások használatát. Ebben teljes mértékben egyetértek Lunacek kollégával. Ez olyas valami, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségeket rejt magában a jövőre nézve. Végezetül még azt szeretném megjegyezni, hogy a kisebbségi kérdéseket kitűnően rendezték ebben az országban az Aktiszári terv alapján, és azt hiszem, hogy el kellene fogadni végre, hogy az a 6 százaléknyi szerb, aki Koszovóban él, gyakorlatilag 4% teljes mértékben integrálódott ebbe a fiatal köztársaságba, főleg azok, akik délen élnek. És igazából csak egy nagyon kis kisebbség az ott élő szerbeknek, az északon élők, azok, akik nehézségeket idéznek elő méghozzá, a már említett párhuzamos struktúrák miatt. És éppen ezért a német szövetségi kancellár és a francia külügyminiszter is egyetemen leszögezte, hogy ezen párhuzamos struktúráknak meg kell szűnniük, ha ugyanis nem tűnnek el, ezt egyértelműen megelőlegezhetem, akkor tagjelölt státusz sem lesz Szerbia számára, noha én ezt elven támogatnám. De úgy gondolom, hogy valóban a helyzet ez. Koszovó fel kell, hogy számolja a párhuzamos struktúrákat. Thank you. Second shadow. Köszönöm. A második árnyék jelentéstevő Pancéri úr parancsoljon. Grazie, Presidente. Sarò più breve. Köszönöm, elnök úr. Rövidebb leszek. Jó magam is köszönetet mondok Lunacek asszonynak, és természetesen valamennyi árnyék jelentéstevőnek, akikkel gyümölcsöző együttműködést folytattunk, amely végül számos kompromisszumos módosító kialakításához vezetett, amelyeket jó magam kiegyensúlyozatnak tekintek. Ezekkel foglalkoznék. Ezeken a kompromisszumokon túlmenően néhány módosítót is benyújtottak, amelyek különböző fontos problémákkal foglalkoznak. Egészen röviden például annak szükségessége, hogy erősítsük meg a jogállamiságot és az igazságszolgáltatási rendszert, és a választási rendszereket tegyük átláthatóbbá összhangban a nemzetközi normákkal. Ezen kívül biztosítani kell egy hatékony koordinációt és együttműködést a különböző minisztériumok között, és nagyobb mértékű képzést, valamint technikai segítségnyújtást a helyi önkormányzatoknál végezetül. Az eulex kapcsolatban ez szerintem egy központi téma, foglalkozni kell a struktúrális hiányosságokkal, a belső hiányzó felelősséggel és a külső ellenőrzés hiányával, és a tervezéssel kapcsolatos szempontokat is felül kell vizsgálni, és szükséges módosításokra is szükség van. Köszönetet mondok még a jelentéstevőnek végzett munkájáért, Tudjuk, hogy nem egyszerű a megoldás ennek a kérdésnek, de azt hiszem, hogy ő jól dolgozott, tehát egységesen haladhatunk tovább ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm. Grazie. Next speaker, Mr. Köszönöm szépen. Kacsin kollega következik. Distinguished colleagues, colleagues I would... Tisztelt kollégák, azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálnék Urike Lunacek kollégának, aki nem csak nagyon lelkesen készítette el ezt a jelentést, hanem támogatta is Koszovó ügyét, illetve Koszovó előrehaladását, úgyhogy ezért az elkötelezettségért, az erőfeszítéseiért köszönetet szeretnék mondani neki. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy a vízummentességi párbeszéd végre elkezdődött. Itt nem pusztán egy gyakorlatias kérdésről van szó, hanem egy olyanról, amely igencsak felkorbácsolja a kedélyeket is, hiszen ennek a folyamatnak a kezdete végre a többi nyugat-balkáni államban élő állampolgárral egyenlő helyzetet teremt. Éppen ezért szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak is, azért mert megkezdték ezt a párbeszédet. Ugyanakkor másfelől azt is meg kell említsem, hogy a közelmúltbeli fejlemények Koszovóban, nevezetesen ugye az Albin Kurt és pártja által szervezett tüntetések egy negatív, egy rossz meglepetést jelentettek számunkra, hiszen több hónapot töltöttünk azzal, hogy meggyőzzük Belgrádot arról, hogy biztosítsa a mozgásszabadságot az embereknek, és lépjen túl végre az észak-koszovói vitákon, oldja meg ezeket, és aztán bekövetkezik valami ilyesmi a koszovói részről. Ez valóban példázza azt, hogy a populista megközelítés mennyire veszélyes. És úgy gondolom, hogy a koszovói közvéleménynek az Albin Kurti által véghez vitteket komolyan kell vennie, mert Koszovót ez nagyon nehéz helyzetbe hozza. És az ilyen megközelítés nem segít hozzá ahhoz, hogy jobban megértsük a koszovóiak szükségleteit. Ugyanígy szeretném megemlíteni még azt is, hogy örvendetesnek tartom a közelmúltbeli pozitív fejleményeket és a mai bejelentést arról, hogy a lényegi kérdésben előrelépés történt, és ezáltal Koszovó részt vehet különböző nemzetközi fórumokon. Koszovó ugye a státusz kérdéstől függetlenül egy kitűnő javaslat, és mindenképpen remélem, hogy Belgrád is pozitívan reagál erre az új helyzetre. Ez ugyanis jobb légkört teremthet, és elősegítheti a kölcsönös megértést, az együttműködést, és nem csak a két fél közeledését segítheti elő, hanem azt a kérdést is tovább mozdíthatja, amely ugye arra vonatkozik, hogy jó pár ország nem, nem ismerte el Koszovó függetlenségét. Remélem azt is, hogy a közeljövőben egy meghallgatást tarthatunk az új koszovói delegáció vezetővel, mert ez egy kitűnő lehetőség lenne arra, hogy folytassuk ezt a vitát. Hát várjuk meg, várjuk ki, mert hallottam, hogy az előadó, hogy ezt elhalasztották. Nagyon fontos lenne tehát, hogy egy új delegáció vezető állna elő, aki nem mond le hamarosan. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen Koszovó érdekét és a nyugat-balkáni térség stabilizációját segíteni elő. Köszönöm. Köszönöm. És az utolsó árnyékrendtéstevő Tenok úr parancsoljon. Köszönöm, alelnök úr, és gratulálok a megválasztásához is. Az ECR frakció támogatja ezt a jelentést, a stabilitást és a bék előmozítását Koszovóban, és a nyugat-balkáni térségre térségként tekintünk. A, nyugat, a Nyugatatlant atlanti integráció is gazdasági és jogállami szempontból is az igazságszolgáltatás, a média, szabadság, az administratív reformok tekintetében a haladást szolgálja. Azonban felmerülhet a destabilizáció esélye. Ugye Kacsin úr is említette, hogy mindkét fél részéről a koszovói vita kapcsán fennáll ez a kockázat. Mindenképpen prioritás kell, hogy legyen az EU számára az EULEX támogatása és a korrupció, valamint a szervezetbűnözés elleni fellépés, és támogatni kell a gazdaság növekedését tekintettel arra, hogy mekkora a munkanélküliség, és hogy mennyire rá van utalva Koszovó a nyugati segélyekre. Eston Báronő erőfeszítéseit is Belgrád és Pristina közti párbeszéd tekintetében támogatni kell. Itt ugye főleg a praktikus kérdéseket helyezték előtérbe, de én úgy gondolom, hogy a hosszú távú rendezés eh, ismét eh, terítéke kell, hogy kerüljön. Eh, tisztában tartom ugyan Posselt úr álláspontját, de amikor azt állítja, hogy a szerveknek csak egy kis része támogatja az Ibárfolyótól északra a párhuzamos struktúrákat, azt hiszem, hogy ez nem tükrözi a valóságot. Ugyanis én legalábbis azt tapasztaltam, hogy az Ibárfolyótól északra szervek többsége nem hajlandó elfogadni Pristina fennhatóságát. Tehát ennek mindenképpen hosszú távú következményei vannak Koszovó de facto felosztásának, és ez azt eredményezi majd, hogy nem fog hosszú távon csatlakozni az EU-hoz, a NATO-hoz, és az, hogy EU tagállamok nem ismerik el Koszovót, vagy a BT-ben, az ENSZ BT-ben, mint ugye Kína, nem valószínű, hogy megváltoztatják a közeljövőben álláspontjukat, tehát mindenképpen gyakorlatias kell, hogy legyen a megközelítésünk, máskülönben ez a probléma állandóan fennáll majd, és problémát jelent a nyugati adófizetőknek is. Köszönöm, hogy az elnök Kukán úr következik, a delegáció vezetője parancsoljon. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Remélem, hogy jó állásfoglalást fogadunk majd el, ami tényleges kihívásokra és előlépésre koncentrál majd Koszovó előtt álló kihívásokra. Ez a tervezet, ami előttünk van, úgy tűnik garantálja ezen célok megvalósítását. Gratulálok a jelentéstevőnek, aki nagyban hozzájárult ennek a e, e sikeres szöveghez. Négy megjegyzést, ha megengednek. A vízumkönnyítésről szóló párbeszédet illetően, mert múlt héten nyílt, nyílt, nyílt, nyílt meg Másztörüm asszony, a párbeszéd fontos folyamat, és egyfajta próbája Koszovónak. Pragmatikusak kell legyünk, ezek, ezzel kapcsolatban, ahogy más országokkal is tettük a térségben. Beláttam. Láttam, hogy Koszovó visszakérdésén nem említett szöveg tervezett szerb á, népszavazásokat. Ezzel foglalkozik ez a lehetőséggel, mert bonyolíthatná a helyzetet Koszovó ezen részén, ha lennének ilyenek. A szerbiai politikusok nem támogatják ezeket a lépéseket, és azt is remélem, hogy fokozatosan kivonulnak majd az északi párhuzamos állami igazgatási struktúra támogatásától. A májusi választásokkal kapcsolatban és az EURLEX munkáját megfelelően kell értékelni az eddig elért eredményeknek megfelelően. Tájékozódnunk kell azon terveket illetően, amelyek a misszió átstruktúrálását célozzák meg. Megfelelő figyelmet kell szentelni folyamatosan ennek. Az energetika ügyében, bár látnunk kell annak szükségességét, látnunk kell, hogy következőben növekedni fog az energiaigény, látnunk kell a környezetvédelmi és egészségügyi kockázatait ennek, amelyeket a két illető erőmű okozhat a koszovói lakosságnak. Azért fontos ezt látnunk, mert az új energiaforrások nem kaptak megfelelő figyelmet. És most hallottunk arról, hogy a Koszovó a kettes blokkot újra akarják indítani, holott ez 11 évig nem működött, és így elavult erőmű rész. A múlt heti tüntetések amely a dosszié veterán katona vezetett a Szerbiával való kereskedelem tárgyában. Nos, joga van, jog, fennáll a joga a tüntetésre, ám a jogalkotási intézkedések és a szabályokat szigorúan be kell tartani. Annak érdekében, hogy ne bonyolítsuk szükségtelenül tovább a helyzetet. Köszönöm, elnök úr! You now, colleague, I have five more speakers. Kollégák, még öten vannak a listán. Kérem, hogy mindenki legyen szíves két percre korlátozni hozzászólását. Először Munyit asszony. president. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni az előadónak, illetve az árnyék jelentéstevőknek, azért mert számos kompromisszumos indítványt ki tudtak dolgozni. De szeretnék néhány megjegyzést is tenni. Úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül az, hogy különbözőképpen tekintünk a kérdésekre, mindenképpen hozzájárul a balkáni régió stabilitásához, és ennek köszönhetően az Európai Unió és a nyugat-balkáni térség között különböző párbeszédekre is sor került, az elsőre spanyol elnökség alatt 2010. júniusában, és Szerbia, valamint az EU 27 tagállama is részt vett ebben a párbeszédben a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy el kell kerülnünk azok dolgokat, amelyek megosztanak bennünket, és arra kellene törekednünk, arra kellene összpontosítanunk, ami, ami közös, amit fontosnak tartunk, például a korrupció és a szervezet bűnözés elleni küzdelmet. Éppen ezért szeretnék néhány egyéb megjegyzést is tenni. Például fontosnak tartom azt, hogy a kettes módosítást elfogadjuk, hogy ne menjünk bele a státusz kérdésbe, és az ENSZ 1244-es határozatát erre kellene hivatkoznunk, és az összes Koszovóra való utalást ebben a jelentésben úgy kellene tekintenünk, hogy ez nem befolyásolja a státusz kérdést. Az egyes kompromisszumos indítványban azt kérik, ugye, hogy az összes tagállam, amely nem ismerte el Koszovót, tegye ezt meg. Éppen ezért részenkénti szavazást kértünk, ahogyan azt a frakciók el is fogadták. Úgy gondoljuk, hogy itt nem arról van szó, hogy mit gondol a kisebbség vagy a többség, hanem egész egyszerűen a tagállamok szuverén döntéséről van szó. És az egész nemzetközi közösség annak a nagy többsége nem fogadta el Koszovót, éppen ezért nem hivatkozhatunk a többségre. Én arra is szeretnék rámutatni, hogy az igazság megköveteli azt, hogy elismerjük azon erőfeszítéseket, amelyek a helyzet enyhítésére törekedtek Tadics elnök részéről. Ugye november 29-én arra szólított fel, hogy az útblokádokat számolják fel, ezt ugye júliusban is kérte, július 29-én pontosabban mondja az előadó, júliusban arra szólította fel a szerb közösséget, hogy, hogy kerülje az erőszakos cselekményeket. Éppen ezért a statement helyett a statements kellene, hogy szerepeljen jelentésben többes számban, hiszen Tadics úr többször is arra kérte a feleket, hogy enyhítsenek a helyzeten. De még egyszer köszönöm az együttműködést az előadónak és az árnyék jelentéstevőknek is. Mr. Peter. Köszönöm szépen, Péter Le úr parancsoljon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem hvaležen poročevalki za profesionalno opravljeno. Köszönöm. Köszönöm a jelentéstevő magas szakmai színvonalú munkáját. Gratulálok a jelentéséhez. Osztom azokat a nézeteket, miszerint előre mozdulnak a dolgok Koszovóban. Éppen tegnap beszéltem egy horvát barátommal a horvátországi népszavazásról, a szavazók kétharmada a csatlakozás mellett voksolt. Ez is mutat arra, mennyire fontos az európai perspektíva fenntartása a térség minden országában, a Nyugat-Balkánon. Úgy hiszem, a kompromisszumos módosítók támogatásra érdemesek, javítják a jelentés minőségét, különösen a vízumkönnyítés tárgy körében. Ez mindenképpen közel áll az emberekhez ez a kérdés, ezért úgy fontos. Köszönöm, hogy hangsúlyozták az európai perspektíva fenntartásának fontosságát Koszovó számára. A többi érvet nem ismételném, mert nem elmondták a többiek, ám néhány záró gondolatot engedjenek meg azért. A jelentéstevő említette, hogy kilenc ülést tartottak a, az államközi párbeszéd során, más dokumentumok 8, megint mások 5 megbeszélési fordulóról beszélnek, jó lenne véglegesen hány is volt voltak itt. Thank you, Mr. President. I'd like to, uh... Gomez asszony, én is csatlakozom azokhoz, akik gratulálnak. Tehát egy jelentés tény, hogy nagyon jó minőségű, átfogó, és szerintem konstruktív szellemű is a nehézségek, meg a, a nehézségek előtt nem huny szemet, fölött nem huny szemet, ugyanakkor proaktív módon igyekszik előrevinni azokon a pontokon a, a folyamatot, ahol erre szükség van. A Szerbiával foglalkozó jelentéssel együtt, amely most van készülőben, szerintem nagyon korrekt üzenetet fogalmaz meg a térség és annak főszereplői számára. Arra is szeretnék rámutatni, hogy jó lenne, ha lenném idő arra, hogy a gazdasági térséget illetően, a kérdéseket illetően finomítsunk a szövegem. Azt nem várhatjuk, hogy a korrupció elleni harccal párhuzamosan, illetve a, a, a szürke gazdasággal kapcsolatos elleni harcok, meg a KKV-k, a közlekedés kérdései ezek nem fognak javulni, hogyha az Európai Unió nem vállal sokkal proaktívabb szerepet Koszovóban és az ottani források, a mezőgazdaság, bányászat, vagy energetika kérdésében nem viszi előre az országot. Koszovó például energia szállító lehetne, semmint er- energiaimportőr, megvan tehát a potenciál erre. Az EU tehát fontos szerepet játszhatna ezen potenciálok kiaknázásában, eddig nem sokat tettünk. Az előző UNMIK misszió során ugye működött egy, egy feladatmegosztás az EU és az ENSZ között, ám egyes gazdasági kérdésekben bizony gyerekcipőben jár a, a fejlesztés és a fejlődése ezen gazdaságiaknak Koszovóban. Ezekre el kell kérdezni. Tehát az EU, delegáció vezetőnek kinevezését üdvözlöm, de hangsúlyozhatnánk azt, hogy mennyire fontos az EU számára, hogy szerepet vállaljon Koszovó gazdasági fejlesztésében az egyes ágazatokban, amelyeket meghatározunk. Köszönöm a következő szóló Csákó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr meghallgattam a kollégák észrevételeit, azt hiszem, hogy nincs kétség afelől, hogy Koszovóval kapcsolatban vannak problémák és nehézségek. Ez az öt ország nem ismert el Koszovót, és nem is találtunk érvet az ország jövőben elismerésére, de rámutatnék a pozitív elemekre, illetve az előrehaladásra. Egyrészt az, hogy van egy párbeszéd a két fél között, a demokratikus eljárásokra vonatkozóan. Ezt bevezették, és azt hiszem, hogy ebből nincs kétség, hogy ez egy pozitív elem. A választásokkal kapcsolatosan természetesen ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a demokratikus eljárásokat betartsák, hogy a múltbeli hibák ne ismétlődjenek meg, amikor különböző szintű választások zajlanak, és E tekintetben nem vagyok teljesen biztos abban, hogy a helyzet olyannyira rózsás, mint ahogy itt leírják. Számomra a helyzet sokkal rosszabbnak tűnik, mint ahogyan ezt bemutatják, a belső helyzet. Ez nem felel meg annak, amit mi várunk. Éppen azt ezért, ezért azt hiszem, hogy az Európai Bizottságot fel kell szólítani arra, hogy az emberi jogokkal sokkal erőteljesebben foglalkozunk. Köszönöm. Uh, last speaker az utolsó hozzászóló Fajon úr. Hvala najprej um, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kitűnő együttműködésért, és azért, mert komoly kötelezettséget mutatott az iránt, hogy segítse Koszovót az integráció útján. Szeretném a figyelmüket felhívni azon feszültségekre, amelyek tegnap adottak a kurti mozgalom szervezkedései miatt. Ezen események ugyanis nem járulnak hozzá ahhoz, hogy pozitívan alakuljon a Szerbiával folytatott párbeszéd. Főleg nem ebben a szakaszban, amikor is egy újabb pozitív hír érkezett el hozzánk, nevezetesen az, hogy a vízum kérdésekkel kapcsolatos párbeszéd végre megkezdődött. A további öt balkáni ország vízummentességével kapcsolatos jelentéstevőként azt mondhatom, hogy ez egy nagyon pozitív jelzés, de ugyanakkor ez egy próbatétel is lesz Koszovó számára, mert ez egy nagyon igényes folyamat. Azt hiszem, hogy Koszovónak számos kritériumot teljesítenie kell, főleg a szervezett bűnözés és a korrupcióni küzdelem terén. A határigazgatást át kell szerveznie, illetve az úti okmányok kérdését tisztáznia kell, tehát ez egy nagyon nehéz folyamat lesz, de Koszovónak meg kell tenni ezt az utat. Az ottani állampolgárok ugyanolyan esélyeket kellene, hogy kapjanak, mint bárki a térségben, és nem szabad őket elszigetelnünk. Ugyanígy szeretnék kitérni néhány kritikus pontra is, ami például az EULEX működését illeti. Örvendek olyan kompromisszumos indítványoknak, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és ugyanez mondható el az EU külön megbizotjának kinevezésével kapcsolatban is. Bogár eh, szlovén miniszter úrral majd eh, január 31-én lesz alkalmunk egyeztetni, mielőtt eh, Koszovóban megkezdi munkáját. Ő közismerten pártfogolja az EU bővítését, tehát hiszünk abban, hogy megtalálja módját annak, hogy hogyan lehet túllépni a tagállamok néz, közti nézeteltéréseken, már ami Koszovó elismerését illeti. Ugyanígy szeretném megjegyezni, hogy az előadó úgy említette a koszovói ö, sajtó helyzetét. A balkáni térséget bírálatok érik a média kapcsán, és örülök azon kompromisszumos indítványoknak, amelyek nemzetközi szabványok kidolgozását támogatják az ottani média függetlensége és pluralizmusa érdekében. Mert úgy gondolom, hogy minden demokratikus társadalom alapja a média pluralizmusa, és Koszovónak is figyelnie kell erre a kérdésre. Köszönöm, Buzek úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm azon kedves szavakat is, amelyekkel köszöntöttek itt, és örülök, hogy itt lehetek most a szakbizottságuk ülésén, ami ugye a legfontosabb szakbizottság az Európai Parlamentben. Két hónapja jártam a Nyugat-Balkánon, és Lunacek asszonynak, az előadónak szeretnék köszönetet mondani, ugyanígy az összes árnyék jelentéstevőnek is a kitűnő jelentésért. A legtöbb kérdésben egyetértünk, egy dologban nem, ami viszont kulcsfontosságú, ez pedig Koszovó elismerése. A többi kérdésben tudjuk, hogy ugyan azok az elképzeléseink, hogy a demokrácia felépítése, a szabad média, stb. De szeretnék hangsúlyozni valamit. A legfontosabb probléma, illetve akadály a reformok útjában, amelyek által ugye Koszovó összeegyeztethető lehet az Európai Unióval, ez Koszovó Szerbiával való kétoldalú kapcsolataira vonatkozik. az, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul illetve jóvá hagyja-e azt, hogy Szerbia később csatlakodjon az Európai Unióhoz, ez is attól függ, hogy milyen kapcsolatokat ápol Koszovóval. Tehát úgy gondolom, hogy a kötelezettségünk ma az, hogy javítsunk Koszovó és Szerbia együttműködésén. Ez nagyon fontos, hiszen nem léphetünk előre ebben a térségben, anélkül, hogy ne lenne jó együttműködés. Ez nagyon fontos, és ez egy nagyon nehéz feladat és úgy gondolom, hogy mindkét országnak nagymértékben segíthetünk, és a nyugat-balkáni térségnek egyaránt. Méghozzá úgy, hogy közvetítő szerepet vállalunk. A legfontosabb kérdésekben, amelyek továbbra is megoldatlanok a két ország viszonyában, és még egyszer gratulálok ezzel a jelentéshez. Köszönöm, mondja az elnök, és a legeslegutolsó Hozzászóló Söpflin úr. Thank you, President. I'd like to follow... Köszönöm. Elnök úr, onnan követném, amit Buzek úr mondott, az a Szerbia ügyét, amely fontos, különösen a szerb kisebbség helyzetek Koszovó összefüggésében. Teljes mértékben támogatom az integráció célját, amit a, jel, a, megjelöl a szöveg is. A kisebbségeket integrálni kell a koszovói politikai, gazdasági és más struktúrákba. Ám be kell látnunk, hogy ez nem lesz egy egyszerű, egyenes folyamat. Ha megvizsgáljuk történeti összefüggésben a szerb kisebbség helyzetét, Koszovóban ez a privilegizált helyzetet élvezett, At onnantól, hogy Koszovót először a szerb, aztán a jugoszláv államba integrálták. Ennek a kivételezett helyzetnek az elvesztése az, ami olyan fájdalmas, és pár a többség részéről szükség lesz egyfajta nagyvonalúságra, hogyha ezt az integrációt sikerre akarják vinni. Az integráció két járatú utca a többség és a kisebbség részéről is lépéseket követel meg. Azok a tüntetések, amelyekről most hallottunk, nyilvánvalóan nem segítik a biztonságérzet kilakulását a szerb kisebbség részéről körében. Köszönöm, Lunacek asszonyi a szó, az áró joga. Mr. President. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok eh, néhány konkrétumra válaszolni, amit felvetettek a kollégák, de először is eh, szeretnék én is köszönetet mondani azoknak, akik eh, gratulálnak, gratuláltak nekem. Pontosítanék néhány dolgot. Péterle úr említette, hogy nem egyértelmű, hogy 8-9 vagy 5 párbeszédre került sor. A múlt héten volt a kilencedik alkalom, hogy egyeztettünk, de örülök annak, hogy ilyen szoros figyelemmel követte az eseményeket, illetve a jelentést. Gomes asszony említette, hogy az EU-nak támogatnia kell Koszovót fokozottabban a gazdasági kérdésekben. Azt hiszem Poszert úr is említette ezt. Örülök annak, hogy a jelentésbe került, és a parlament minden bizonyal ezt támogatni fogja. Ez pedig az, hogy egy kereskedelmi megállapodást kell kidolgozni az EU és Koszovó között. Ez ugyanis azt jelenti, hogy vannak hivatalos kapcsolatok. És ez azt jelenti, hogy a 27-ek és Koszovó között kerül sor erre a megállapodásra. Muniz asszony említett két kérdést az ön kettes módosítása. Nos, számomra egyértelmű, hogy a 1244-esre való utalás nem lehetséges, többségi döntéshozatal folyik itt a parlamentben, tehát lépnünk kell. Viszont a második aspektus, amire utalt, a, annak sérelme nélkül, hogy a tagállamok hogyan döntöttek az, az elismerés kérdésében. Ezt mások is említették, és remélem, hogy a szerb fél is ezt elfogadja a párbeszéd során. Tehát a második rész szerepel az ötös kompromisszumos indítványban. Ami pedig a hatos kompromisszumos indítványt illeti, örvend a szerb államelnök nyilatkozatának a határátkelő helyekkel kapcsolatban. Egy nyilatkozat volt részéről ezzel kapcsolatban, ezért használunk itt egyes számot. Néhány egyéb aspektus, amit pontosítanék. Több kollega említette azt az aggodalmat, sőt bírálatokat is megfogalmaztak az eulex kapcsolatban. Tudják, hogy folyik a felülvizsgálat, a jelentésben is utalok erre, és talán miután ugye meghallgattam önöket, érdemes lenne a CMPD és az EULEX részéről meghívni a kollégákat, hogy megvitassuk, mi az, amit javítani lehetne a jövőben. Azt hiszem, hogy a kibővített bűró ülésén ezt majd felvetem. Említették a szlovén még jelenlegi külügyminisztert, akit Eston Baronő kinevezett delegáció vezetőnek. A kinevezésre sor került, a múlt héten már találkoztam is vele itt Brüsszelben, és azt hiszem, hogy ez egy minden, mindenképpen egy jó választás volt, és remélhetőleg minél hamarabb elkezdheti a munkáját, amikor majd lemond külügyminiszterként, hiszen nagyon fontos, hogy legyen valaki ott a térségben, akit az Európai Unióval azonosítanak, és nem pusztán az EULEX vezetőjéről van szó, mert ez egy nagyon fontos feladat. Ami a tüntetéseket illeti. Én is kritikus voltam ezekkel kapcsolatban, még mielőtt megrendezésre kerültek volna. Azt hiszem, hogy nem Dorsier döntött ebben. De az, hogy a koszovói rendőrség hogyan lépett fel, ugye könyvgázt alkalmaztak, ez mindenképpen túlzás volt. A tegnapi tüntetések tudomásom szerint különösebb incidensek nélkül történtek, és remélhetőleg a jövőben is ez lesz a helyzet de hogyha ez így folytatódik, akkor mindenképpen egy szóbeli módosítás formájában említést tettünk erről majd a plenárison, de azt hiszem, hogy ezen tüntetések nem igen segítik elő a helyzet javulását, illetve Koszovó imázsát. Azt hiszem, ezek voltak a fő aspektusok, amelyekre szerettem volna említést tenni. És végezetül szeretnék a titkárságnak, kis Éva Márnak különösen köszönetet mondanék a támogatásait Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a szavazásra holnap reggel 9 órakor kerül sor. Kérnék tehát mindenkit, hogy a kártyáját, a hitelkártyáját, szavazókártyát hozzá el magával. A demokrácia hitele az, ami fennforog. Without, uh, with... Anélkül, hogy túl sok időt vesztegetnénk el, lépjünk tovább. Következő napi rendi pont. Állásfoglalás. Az előreadási jelentés ügyében Macedónia volt Jugoszláv köztársaság tárgyában. Szeretném azzal kezdeni, hogy Richard Howitot, a jelentéstevőt, kérem, hogy vegye át a szót öné. Köszönöm. Kicsit elszaladt az idő az előző eszmecsere során. Köszönöm a titkárságot, hogy napirendre tűzte ma délutánra e témát, és köszönöm Lunacek asszonynak a munkáját, aki új jövő ezen a tér, ebben a témában. Látható, hogy a korábbi viták mennyiben javítják a munka eredményét. Jó példa az ő jelentése erre. Ebben a jelentésben, amit én írtam, meg röviden megemlítem a fő elveket, aztán a módosítókról is szólok. Az elvet illetően, hogyan alakítottam ki a szöveget, és remélem, hogy támogat a szakbizottság ebben, nagyon pozitív akartam lenni az ország jelöltségét illetően. És azt szeretném, hogy a tárgyalások mielőbb kezdődjenek el, ezt sürgetem. Az Európai Parlament tavalyi álláspontja alapján szerintem ez évben is ez az EP álláspontja, és ha volt is csúszás, és ennek okait majd megvitatjuk mindjárt, tehát ha volt is némi késedelem, azért a bátorításra szükség van, és ez fontos, hogy meghallgattassék Úgyhogy pozitív módon fogalmaztam például az ország világbanki üzleti jelentésének értékelésében annak pozitív megalapítását illetően a Transparent International véleménye is jó volt, ezekre utalok, és van pozitív szó a kosárlabda bajnokságról is, egyesek el akarják ezt halasztani, ennek megszerzését, holott ennek pozitív hatása volna az ország lakossága is érezni azt, hogy az Európai Unió családjának részei voltak éppen. Fontos, hogy ezt, hogy ezt érzékeljék a lakosok ott helyben. Ennek világos politikai stratégiája van. Szeretném, ha az, az egyes bekezdés első mondatában világosan fogalmazzon a szöveg, kimondjuk, hogy azt akarjuk, megnyissuk a csatlakozási tárgyalások ezért szedtem egybe az egyes bekezdése vonatkozó módosítókat, és egy, ugye, egy a bekezdést fogalmaztam, remélem, hogy támogatják majd ezeket. Ezek üzenet, ezen üzenetek, bátorít üzenetek megfogalmazása mellett meg, fel, meg kell ragadjuk az alkalmat arra, hogy, hogy kemény dolgokat is elmondjunk. Például a megkövetelt reformokat illetően, amelyeket megkövetelünk az országtól. Nagyon nagy kihívások vannak itt például sajtószabadság ügyében, a hatékonyabb lépésekre van szükség az állami igazgatás decentralizációjában, a diszkriminációs harcban, a civil társadalom függetlenségét illetően, a szolgálatok átláthatóvá tétele ügyében. Tehát kemény üzenetek ezek, de úgy hiszem, hogy ha ezeket összekapcsoljuk a pozitív, bátorító üzenetekkel, akkor hatásosabbak, jobban meghallgatják őket, és talán reagálnak is rájuk jobban. Ezért akartam kiegyensúlyozni a jelentést konstruktív, objektív módon úgy, hogy ezzel támogassuk a reform folyamatot ebben az országban. Ebben a szellemben, és érzem én egy, a kényes pontokat, amelyeket e, egyes, tagá, egyes képviselők megfogalmaztak, remélem, hogy egyetértenek abban velem, hogy igyekeztem ezeket óvatosan kezelni, a lehető leginkább támogatva azokat a módosítókat, amelyek ebben a szellemben megfogalmazott, a Kovacsev képviselőtársam például e, ilyet terjesztett be, erre mindjárt utalok majd és vannak olyan kompromisszumok, amelyekkel a vitában foglalkozni kell. 164 módosító érkezett, ez némileg kevesebb, mint az elmúlt években, és ez mutatja, hogy kiegyensúlyozott és objektíven által megfogalmazott szöveg, ám nagyon sok módosítót én is támogatok, vagy külön szavazástárgyaként, vagy kompromisszum részeként. Arra kérem parlamenti képviselőtársamat a szakbizottságban, hogy legyünk integráló jellegűek. A konszenzus alapján igyekezzünk tovább lépni. Én is ebben a szellemben fogalmaztam meg ezt a jelentést, remélem, hogy támogatást élvez önök részéről. A legkényesebb kérdések némelyikében ezeket megemlítem majd, például az arbitrációs folyamat a tízes bekezdésben, a görög, a zöld ö, frakciónak konkrét érdeke van ezzel kapcsolatban, hogy legyen-e az a főképviselő, illetve az alelnök részéről külön szerepkör ezzel kapcsolatban, aztán a történelem értelmezését, illetően Kovacsev képviselőtársam beterjesztetett a kapcsolatban módosító, aztán Kovalevel is és más bolgár kollégák is a történelemmel kapcsolatban, illetve az egyes, kettes Koper és más görög képviselők által megfogalmazottak is ide tartoznak egészében azt kell mondanom, vegyük a szöveget, amelyet múlt, múlt évben a parlament jóvá hagyott, abból induljunk ki, szóbeli módosítók révén módosítsuk a módosítójukat, ne nyissuk újra a kompromisszumok vitáját ezekben a kérdésekben. Tudom, hogy önöknek szüksége van ezekre a módosítókra, hogy ezek megjelenjenek a szövegben. Azt is tudom, hogy önöknek fontos, hogy lássák a választóik, hogy ezeket megjelenítik, ám azt nem akarom, hogy elkezdjük a harcot ezekben a kérdésekben. Remélem, hogy a módosítókat benyújtó képviselőtársai megértik, hogy a tavalyi szöveghez ragaszkodjunk, amely egy méltányos kompromisszumot tükrözött, ez itt is megoldást kínál. Ennek megfelelően helyeztem a szavazólistán ezeket a kompromisszumokat. Az ország nevének ügyében ez a dolog, amelyért nem mi vagyunk a felelősek, hanem az ENSZ, ám mégis folyton napi rendet űzzük ennek a vitának az ügyét. Az eszmecserék, illetve a magán megbeszélések, az árnyékodokkal tartott megbeszélések, meg képviselőket a megbeszélések alapján azt arra törekszem, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Ne sörpöljük az asztal alá, külön szakasz foglalkozik ezzel. A görög kollégák azt szeretnék, hogyha egy szélesebb a regionális összefüggésekben szívesekkorban jelenne meg, meglátjuk majd, hogy erre jövőre lesz erre lehetőség. Ám foglalkozom a név, az ország nevűen kérdésével, meglehetősen szerény szinten teszem, nem megyek olyan messzire, mint a, a, a zöld frakcióban ülők némelyiket enné, hogy megoldásokat javasoljunk. Nem a parlament szerepe a megoldások megtalálása. Az én szerepem, mint jelentéstevő szerepe az, és az EP szerepe, EP szerepe is az, hogy nyomást gyakoroljunk, bátorítsunk a vita megoldására, de nem mi kell megoldjuk ezt a vitát. Úgyhogy minden szöveg, amit javaslok, ezt tükrözi. Aztán ott van a nagyon, az a nagyon vitatott kérdés, hogy mi a szövegben hogyan szerepeltessük az ország nevét. Van egy 95-ös ENSZ jelentés, amely az ország nevével foglalkozik, és ezt kell magunknak tartani, magunkat nekünk is. Én azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy ne legyünk provokatívak senkivel szemben sem a név kapcsán. Ezért én azt a megoldást választottam, hogy minden utalás, a névre utaló utalás, vagy Firom, vagy Macedónia, macedóniai lesz. Illetve ez kerüljön ki a jelentésből, és az ország, az illető ország, itt kerüljük meg azt, hogy konkrétan utaljunk olyan a névre, annak az egyik vagy a másik fél által követelt változatát választva. A, a cím a firom kifejezést alkalmazza, erre jogi kötelezettségünk van, hogy a címben itt szerepeljem. Ezt nem kerülhetjük meg, ám a szövegben igyek, igyekszünk elkerülni a bírálatnak ezt a lehetőségét. Aztán van egy bekezdés, ahol egy ajánlást fogalmazok meg, hogy a moszedóniai kifejezést alkalmazzuk a nyelvre, a kultúrára, identitásra vonatkozóan. Ezt több észmecsere során is kifejeztem. Szó szerint, gyakorlatilag szó szerint átvettünk egy kompromisszumos bekezdést, átvéve, amelyet a Parlamentközi Vegyes Bizottság novemberben fogadott el. Így módon elismerjük, hogy volt negatív reakció az országban, amikor az Európai Bizottság nem használta a macedóniai kifejezést a kultúra identitást vonatkozásában. Belátjuk, hogy az ENSZ dokumentumaiban ez így szerepel, ez megfelel a jogi megállapodásoknak, és így az országnak egyfajta üzenetet fogalmazunk meg, hogy meghallgattuk a felvetéseket. Ugyanakkor elfogadom, hogy szakbizottságbeli kollégám némelyike nem fogadja ezt el, ellene fog szavazni, és csak ezt az egy ajánlást szeretném a bizottság elé terjeszteni, hogy holnap meglássuk, mely, milyen többség támogatja. Nem akarom azonban megnyitni a csatateret, meg, és nem azt akarom, hogy egyik vagy másik föl egyék, és az egész szöveg ennek függvényében levegjen. Úgyhogy ezt az egy, egyedi szavazást, a szavazást legelére teszem, hogy aztán le is zárhassuk egyúttal. Aztán még egy kérdés a névvel kapcsolatos vitában, a hetes bekezdésben, a Nemzeti Bíróság vonatkozásában, döntésében. Több képviselőtársam módosítókat terjesztett be, melyek azt mondják, alapvetően Skopje nyert ebben az ügyben, és Görögország hát el kell fogadja. Ez is provokatív. Szerintem ez a nézőpont. Én azt üdvözölném, hogy a bírósági döntést követően mind a két fél nagyon visszafogottnak bizonyult, igyekeztek nem provokálni a másikat válaszaival. Skopje sem volt provokatív, semmi módon, és nagyra értékelem ezt az érettséget a részükről, de Görögország is visszafogott volt. Ezért azt Kérem az Európai Parlamenttől, hogy hasonló visszafogottsággal és fegyelmezettséggel fogalmazzon. Ezért mondtam azt a szövegben, hogy jó, hogy tudomásul vesszük a bírósági döntést, és a vita lezárását kérjük. Szerintem ez sokkal konstruktívabb megoldás, mintha hogyha a, a vita lezárását, vagy megoldást igyekszünk előrányozni, mintha mi akarnánk eldönteni e kérdést úgyhogy legyünk körültekintőek a szavazás során ebben az ügyben. Még gyorsan néhány részletes, konkrét kérdésekig térnék az egyes kompromisszumban. Világosan, röviden akarom ezt megfogalmazni, ezért kértem, hogy a 18-19-es módosító egyes hogy kompromisszumba ötvöződjék. Az előszűrés kérdésében, a pre-screening ügyében széttartóak a nézetek, ezt elfogadom, a bizottságban is, meg az Európa, a, a tárgyások során elmondtam, hogy a szakbizottságban, ebben a teremben elhangzott, hogy több kreatív megoldás egyikeként értékelhetjük ezt. Nem az egyetlen megoldás, nem mondom, hogy emellett török láncsát, ám mindenképpen fontos, hogy kreatív megoldások irányába lépjünk tovább, fenntartva a lendületet. Szerintem ez igen, úgyhogy az a szöveg, amelyet javaslok, ezt tükrözi. Janakó asszony szavakhoz képviselőket kérem, hogy értsék meg ezt a 25-ös módostól kapcsán. A hármas bekezdésben kapcsolatban Kacsin úr módosítójával az ő figyelmét felhívnám arra a módosítóra, mert preambulumban van, ami ugyanezt mondja, mint amit ő terjesztett be. Támogatom az által mondandókat, de módosítóként a 28-as nem lehet, hogy majd visszavonja. Négyes bekezdés. képviselőtársam nincs itt ma, de hosszan vitáztam bele ebben a kérdésben. Köszönöm ezt a módosítót. Azt a gondot hozta fel, hogy vegyük ki a legitim szót, a, leg, a, a, a jogos eh, frusztráció mondatából. Szerintem tehát azon frusztráltság alapján, amely a tárgyalások alakadását illeti. Szerintem konstruktív kompromisszumra kell törrekednünk, ezért elfogadhatom az ő módosítóját, részenkénti szavazásra vonatkozó szóbeli módosítóját, vagy visszavonom ezt a megfogalmazást, hogy ellene szavazhatunk annak érdekében, hogy a legnagyobb konszenzus alakulhasson ki ezt a bizottságban. Ezért kérem, hogy tegye ugyanezt ő is az új delegációvezetőt illető ötös bekezdés kérdésében az volt a érdekem, hogy este váró nőt aktivizáljam. Tudtam, hogy ezt újra módosítani kell majd a folyamat következő szakaszában, és az eszmecsőre során megvitattuk ezt december 28-án is. Új jelöltet nevezett meg a delegáció vezetői posztra. Lehet, hogy volt én befolyásunk erre. A néppárt módosító egy sor módosító terjesztett be, illetve több módosító született, én a néppártét látnám szívesen, ezt támogatom, visszavonom a sajátomat. Az elnök kéri, hogy gyorsabbra fogjam, átugrok néhány pontot. Szerintem a gyűlöletbeszéd kifejezés az állásfoglalásban nem jó gondolat, hogy szerepel. A módosítók, a 45-ös Kovacsov féle módosító többi részét támogatom. Kérem, tegyék önök is. Aztán felhívom a figyelmüket Janakú Szalabakrasz úr módosítójára arra, hogy a választásokra vonatkozó ajánlásokat hajtsák végre, kifejtettük már még ezeket, ám azt nem mondhatjuk, hogy a választások nem feleltek meg a nemzetközi követelményeknek, ez így nem lenne igaz. Remélem a zöldek is belátják ezzel a kapcsolatos aggályaimat. Az ECR módosítói közül többet támogattam, Diva úr a 89-es, a minimum bérekkel kapcsolatos törvény tervezettel kapcsolatban. Aztán Ninszki asszony a néppárt részéről támogatom az egész 93-as, 97-es, 102-es Söflünő részéről az egyenlő mércék alkalmazása, a 112-es, a néppárti módosítók például kapcsolatban a bíróságok függetlenségével 140-es számú a külkapcsolatot illetően, aztán az előcsatlakozási eszköz alkalmazását illetően jók, javítják a szövegemet, elfogadom ezeket a megfelelő mód, ö, bekezdésekben teljes mértékben. Köszönöm a képviselőtársaknak, Kukán úrnak különösen e szövegek minőségét. A népszámlása kapcsolatban Kovácsov úrnak már elmondtam, hogy a 108-as pont nagyon kényes. Ez egy országnak adott tanácsom. Nem volna jó, ha rövid távra fogalmaznánk, vonatkozóan fogalmaznánk, nem rövid távra ajánljuk ezeket. Az elnök úr mindjárt veszi a szót, még gyorsan elmondok egy dolgot, a szegregáció szó alkalmazás, illetően az etnikai tekintetben az iskolákat illetően a 22-es bekezdőben Kacsin úr mondta, szerintem ezen etnikai eh, szegregációnak véget kell vetni, tehát véget kell vetni, ám Kacsin úr, a szegregáció szó provokatív kifejezés ebben az országban, mondjuk azt, hogy a megosztottság, szeparáció végnek véget kell vetni. Ez jobb, mint hogyha a szegregációt alkalmazó konstruktívabb megoldás szerintem. Aztán a többi vitapontok majd szívesen reagálok. Köszönöm a figyelmüket, a titkár meg, az elnök meg elveszi a szót. Uh, Köszönöm szépen, de hát még számos kérdést meg kell vitatnunk. 11-en kértek szót, 11-en, vagyis 12-en jelentkeztek. Nem tanok úr, ön már rajta van a listán. Vigenin úr szintén, és Vigenin úr. Tehát az árnyék jelentéstevő kapnak először szót. Kukán úr következik. És kérnék mindenkit arra, hogy rövidre fogja. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Howitt úrnak, a jelentés kidolgozásáért, a jó együttműködésért, és azért, mert nagyon hasznos és részletes vitát folytattunk a módosító indítványokról, megtaláltuk a közös nevezőt, és remélhetőleg a képviselőcsoportok ezt el fogják fogadni. De azért legyünk, legyünk realisták, mert nagyon összetett kérdéskörről van szó, tehát a konszenzus alig, hanem idén legalábbis elérhetetlen. Ami a jelentést illeti, az én álláspontom az, hogy elismerem azt az előrelépést, amelyet a Fajrom elért az utóbbi év során, és ugyanígy támogatom azt a nézetet is, mely szerint az európai napirenden a Fajrom számos kérdésben további erőfeszítéseket kell, hogy tegyen. Például, ami a tárgyalások elkezdését illeti, egyetértek az előadóval és a kollégáim többségével, abban a tekintetben, hogy noha a névkérdésben folyik a vita, a tanácsnak a bizottság ajánlását kellene követni, és el kellene kezdenie a tárgyalásokat. Ebben az esetben nagyon hosszú idő telt el a tagjelölti státusz biztosítása és a tárgyalások elkezdése között. Én úgy gondolom, hogy ez negatívan befolyásolhatja a különböző országok integrációs erőfeszítéseit, az EU hitelességét, és szélesebb kontextusba helyezve ez befolyásolhatja a régióbeli integrációt is. Ugyanakkor úgy látom, hogy az ENSZ irányította tárgyalások egy megfelelő keretet biztosíthatnak, ugyanakkor meg kell fontolnunk azt is, hogy a jó szomszédi kapcsolatok az integrációs folyamat alapvető részét képezik. Továbbá az ország előtti fő kihívások az igazságszolgáltatása belügy területén jelentkeznek, a korrupció elleni küzdelem területén, főleg a legmagasabb szinten, a média szabadsága, illetve a kisebbségi jogok. Ezen területek mindegyikén úgy gondolom, hogy komolyabb erőfeszítések szükségesek a hatóságok részéről. Végezetül Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos a parlamentek közti együttműködés, illetve a párbeszéd. A parlament eh, kulcsfontosságú szerepe tagadhatatlan a politikai kérdésekben, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy erősíteni kell a politikai párbeszédet a parlamenten belül a különböző eh, politikai pártok között az országban. És eh, úgy gondolom, hogy a parlamenti bolykott szerencsére véget ért. Végezetül megjegyezném, hogy a jelentés és a kompromisszumos indítványok elég kiegyensúlyozottnak tűnnek, éppen ezért támogatom is őket. Köszönöm. Köszönöm. Nikolaj asszony. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni az előadónak, főleg a kompromisszumos indítványokért, amelyek tárgyalásában és kidolgozásában részt vettünk. Valóban ez egy rendkívül fontos jelentésé kerekedett ki, hiszen Macedónia kérdése még mindig kényes, továbbra is az, de három dologra szeretnék rámutatni. Először is úgy gondolom, hogy továbbra is nyitottak kell, hogy maradjunk, ami a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások elkezdését illeti. A tanács jó lenne, hogyha a bizottság ajánlását követni, illetve a parlament ajánlását, ami a névkérdést illeti. Úgy vélem, hogy a Nemzetközi Bíróság döntését tiszteletben kell tartani, ez kell, hogy képezze a tárgyalások elkezdésének alapját, és mindkét félnek meg kell kezdenie minél hamarabb a tárgyalásokat. Van további két vitás ügy, ez ugye az igazságügy, illetve a kisebbségek helyzete, valamint a média, de a módosításokban ez már szerepel, és a kompromisszumos indítványokig eh, is jól tükrözik a valós helyzetet. Szeretnék még kitérni a kisebbségek jogaira. Támogatjuk bolgár kollégánk módosítását. Tiszteletben kell tartanunk a kisebbségek jogait, mert ez kulcsfontosságú kérdés az egész térségben, ugyanis eh, több kisebbség él ott, és eh, a békés megoldáshoz ez elengedhetetlen. Továbbá úgy gondolom, hogy a média helyzetét figyelembe kell venni. A macedon hatóságoknak erre ki kell térniük, hiszen a tulajdonosi átláthatóság, valamint a sajtószabadság kulcsfontosságúak a demokrácia szempontjából. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Cornelissen asszony. Thank you. Yeah. Um, a lot of uh, things have... Köszönöm. Számos dolgot hallhattunk már. Pusztán a legitimate kifejezéssel kapcsolatban szeretnék szólni, ez a hármas kompromisszumos indítványban szerepel. Eh, Macedónia vagy a Fájrom már három éve megkapta ezt az ajánlást, hogy el kellene kezdeni a tárgyalásokat, és eleget tettek a kritériumoknak, ugyanakkor visszautasították ezt nem azért, mert a kritériumoknak nem feleltek volna meg, hanem kétoldalú problémák merültek fel. Tehát azt hiszem, hogy ez egy jogos frusztráció mindenképp, és amire nekünk törekednünk kell, az az, hogy hangsúlyozzuk, hogy ezt a kétoldali, kétoldalú kérdést mindenképpen orvosolni kell, egy megfelelő megoldást kell találni, csak éppen ezt ne a bővítési folyamat keretében tegyük, és ne hagyjuk, hogy ez befolyásolja a bővítés folyamatát. Éppen ezért tartom jónak azt a gondolatot, hogy egy EU öm, döntő bíráskodási megoldás szóba került. Ugyanakkor számos kétoldalú kérdés megoldatlan még. Úgy tudom, hogy Hollandia és Németország között is vannak kétoldalú határviták, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen ezt a problémát ki kellene emelni a bővítési folyamatból. Nagyon fontosnak tartom, hogy Macedónia tényleg a szükséges reformokra fordíthassa figyelmét. Összességében véve pedig a kompromisszumos indítványok szerintem nagyon jók, például a diszkriminációmentesség, az oktatás, a sajtószabadság, ezek nagyon jól megfogalmazott módosító indítványok, és remélhetőleg a jövő év során sikerül elérnünk a valós áttörést. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Tanok úr. Először én gratulálok újraválasztásához. Kornél asszonynak igaza van. Valójában legitim frusztráció a macedon lakosság részéről. Macedonia nem a, élt vissza a néve kapcsolatos bírósági döntéssel kapcsolatban, nem triumfált úgymond ezzel a döntéssel kapcsolatban. Visszafogott volt a nemzetközi jogi ö, döntős bíráskodás, illetve annak eredmények nagyon fontos. A nemzetközi, más nemzetközi szervezetekbe való jelentkezés kapcsán is, mint az Európai Unióból a jelentkezés. Az ENSZ és a, annak jogi szervezeteinek döntését tiszteletben kell tartsuk. Ugyanakkor Hajt úrnak gratulálok azon hatalmas erőfeszítéséhez, melynek célja az volt, hogy kiegyensúlyozott méltányos megoldás szülesen Macedónia számára, amely kicsi törékeny ország, mely hatalmas erőfeszítéshez gazdasági és politikai téren. Én érdekelt vagyok az Európai Parlament Macedónia baráti csoport alapítója vagyok, úgyhogy érdekelt fél vagyok, és az EU csatlakozási tárgyalások megintása előtt álló vétójog alkalmazása ellen vagyok. Macedónia már 7 éve tagjelölt ország. Szerintem Görögországnak nem szabadna akadályokat gördeni a fejezetek tárgyalása elő, csak azért, mert a névben vitázik Skopje és Atén. Mások számára is érteletlen ez a vita különben. És ez ijasztó precedens teremt a jövőre vonatkozóan is, amikor Horvátország akar majd csatlakozni mondjuk teszem, majd blokkolhatja Szerbia lépéseit ezen példák alapján, mert két oldalú viták terhelik a, a viszonyukat régi gólok és ellengólok kapcsán. Azt és más országok, például Montenegro számára is nehéz lesz megkezdeni a, a csatlakozási tárgyalásokat. Macedóniában csak kisebbsége azok, csak kisebbé vannak azok a, a kemény vonalasok, akik alá akarják ásni az ország területi integritását. Mielőbb csatlakozik az ország az EU-hoz és a NATO, az annál jobb mindenki számára. Megnyílik a kapu a gazdasági növekedés, a közvetlen beruházások előtt, és ez egy hosszú távú politikai stabilitás az EU-hoz hozzá a Nyugat-Balkán egész térségében. Mr. Csuntis, please. Csuntis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! A jelentős tevő el kell, hogy mondjam, hogy szóbeli előadásában, valamint jelentésében is ezt a témát nagyon óvatosan kezelte, sokkal inkább, mint a múltban. Ezt el kell ismerni. Tudatában van a nehézségeknek, és tudja, hogy szükséges, hogy párbeszéd révén jussunk megoldásokhoz. Frakciunk szemre az azt jelenti, hogy a firom ott fel kell venni az EU-ban, a Nyugat-Balkán többi országához hasonlóan. A jelentés tevés ebbe az irányba halad, ezt támogatjuk. Itt láttuk például a kosárlabda ö, csapatot, illetően, hogy büszkék lettünk erre a csapatra. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amely bátorító, azonban az a kérdés, hogy ez a bátorítás valóban az ország valódi helyzetére is ö, igaz-e. Hiszen itt van például ez a téma az ország nevével kapcsolatos, amelyet elemeztünk, illetve amely elemzésre került, és a fülönvezetésével hallhatunk egy nyilatkozatot. Mimics úr tárgyalásaira vonatkozóan, valamint az ENSZ közötti tárgyalásokra vonatkozóan, és hallhattuk azt, hogy a különböző felfogásokat kell tekintetbe vennünk ezzel kapcsolatban. Nem tartozunk a az Görögországban, amely ezzel a témával foglalkozik, de úgy véljük, hogy ez nem lehet Görögország és a Macedónia volt jugoszláv köztársaság állandó problémája, ez egy nemzetközi szintű probléma, éppen ezért az ENSZ keretein belül kell ezt tárgyalni és megoldani. Hogyha ez egy állandó problémává válik Görögország és a Firom között, akkor ez soha nem kerül megoldásra. És ez nem csupán szimbolikus jelentőségű kérdés, hiszen Görögországban van egy régió, amelyet Makedóniának hívnak. Tehát a régió egyik területe Görögországban van, a másik pedig Firomban, tehát a Macedon volt Jugoszláv köztársaságban. Ennek megfelelően kell a nevet lefordítani a dokumentumokban. Hogyha nem lesz egyetértés, akkor ezt a kérdést nem lehet megoldani. De erőfeszítéseket kell tenni, például az Európai Parlament és az EU részéről, és azt hiszem, hogy ez meg is mutatkozik ebben a folyamatban, hiszen megpróbálunk most erről vitázni, megpróbálunk megoldást találni, és ezt a folyamatot támogatni kell. Nos, az egyéb folyamatokat illetően nem tudom, hogy segíthetjük -e ezeket a folyamatokat. Elhangzott például, hogy a NATO is részt venne ebben, de kétségeim vannak, hogy tud megoldást találni, éppen ellenkezőleg szerintem ez egy kontraproduktív dolog lenne. Azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk a lehető leghamarabb megoldást találni erre a problémára a nép érdekében is, hiszen itt vannak ezek a problémák, mint a reformok, a demokratikus jogok problémája, és azt hiszem, hogy ezeket a pontokat, pontokat is támogatni tudjuk. Ami a bővítést illeti a jelentésben, nos, azzal kapcsolatban a következő megjegyzésem lenne. A jelentések gyakran megmutatják, hogy milyen gazdaságpolitikát kellene követni, milyen politikai irányt. Most itt piacok nyitásáról van szó az EU tagállamokban. A kereskedők, spekulánsok javára és a lakosság kárára. Ezzel természetesen nem érthetünk egyet, ellenkező véleményt képviselünk. Köszönöm. Mr. Kovácsak, Köszönöm, Kovácsak úr. Két percben. Még akkor is, ha alelnöke a szakbizottságnak. Köszönöm, gratulálok az újraválasztásához. Én is, viszont mondja az elnök. Bolgarul folytatom. За неговият проекто доклад и за неговата конструктивна позиция по... Gratulálok Howitt úrnak a jelentéséért és a konstruktív hozzáállásáért ebben a kérdésben, ebben a kényes kérdésben és örvendetes az a készsége is, hogy megvitatta velem az összes módosító indítványt. Válaszút előtt van Macedónia, egyfelül ugye ott van az európai integráció, együttműködés, másfelől pedig etnikai feszültség, nacionalizmus. Sajnos még mindig rabja a jugoszláv ideológiának. Éppen ezért támogatom Macedónia integrációját. Úgy gondolom, a politikai elitet és a médiát arra kellene ösztönöznünk, hogy további lépéseket tegyen a demokratikus reformok irányába. Szeretnénk a kétoldalú kapcsolatokat az Európa integrációtól külön választani, de úgy gondolom, hogy ez a kapocs fennáll. Meggyőződésem, hogy az EU integráció felé való haladással megoldhatók a múltból örökölt problémák. Ezt azáltal vihetjük végbe, hogy hidakat építünk a szomszédos országok felé, például közös történelmi eseményeket eseményekről való megemlékezések által. Az Európai Unió több állásfoglalás formájában javasolta a történelmi események közös ünneplését, és remélem, hogy az egyik kompromisszum, amit sikerül elfogadni, ez azt írja, hogy sajnos nem történt előrelépés ezen ajánlás megfogadásában. Remélem, hogy a macedon szomszédaink képesek lesznek orvosolni a múltból örökölt problémákat, és képesek lesznek jó szomszédú kapcsolatokat kiépíteni. Erre vonatkozóan tettem egy javaslatot, amelyet remélhetőleg sikerül elfogadni. Azt szeretném, hogy gyorsabban nyissuk meg azon kérdéseket, azon vizsgálatokat a Macedón elitre vonatkozóan, akik a korábbi titkos rendőrségben részt vettek. Örülök annak, hogy Havit úr megértést tanúsított ez iránt, remélhetőleg ezt sikerül elfogadni. Egy másik javaslat pedig arra vonatkozott, hogy a lelkiismereti szabadság, illetve az, hogy mindenki a saját identitását kifejezhesse, ezt tiszteletben tartsák, függetlenül, hogy valaki bolgár, albán, mindenkinek meg kell adni azt a jogot, hogy etnika identitását kifejezze, anélkül, hogy negatív konzekvenciáktól kellene tartania. Ami pedig ugye a munkáltatókkal való viszonyt illeti, és egyéb kérdéseket, hát következésképpen úgy gondolom, hogy az ajánlások a Macedóniáról, a macedóniai országjelentést remélhetőleg figyelembe veszik majd a macedón hatóságok is, úgyhogy Macedónia valóban haladhat az európai integráció irányába. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя господин Хоуид. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálok Howitt úrnak, kégyé is az jelentésért. Kovácsev kollégám megremtette azokat a dolgokat, amelyeket én is elmondtam volna. Azért elmondom, elkezdem azzal, hogy Bulgária mindig támogatta nyugat-balkáni államok EU integrációját, beleérte Macedóniát is. Fontos beruházás ez a térség egészének stabilitásába. Európa tolerancia térsége és az igazság térsége. Fontos az integráció számunkra, a nyugat-balkán államok számára egy új eszköz arra, hogy megoldjunk vitás kérdéseket is egymás között. Ezért is támogatjuk a Macedón köztársaság integrációs folyamatát, ám ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy a gyűlöletbeszéd elkerülendő, mert nem méltó európai országhoz a gyűlöletbeszéd alkalmazása. Ez a múlt egy zárványa, és útjában áll a jó szomszédi kapcsolatok kiépítésének. Olyan országként, mely vég folytatta a tárgyalásokat, a, tudható, hogy a sajtószabadság és a szólásszabadság érvényesülése alapkövetelmény. Ez is a múlt felszámolásának, a múlt bajai felszámolásának eszköze lehet. A, nem szabad, hogy az adott ország állampolgárai a nemzeti érdekek ilyen, sértő ilyen értékekhez kapcsolódjanak. Prezidente, eh, govoril bom slovensko, ker je v primeru Makedonije vprašanje jezika, nacionalne identitete zelo pomembno in želim tudi na ta način. Slovenul beszélek, nemzeti, nem az identitás kérdéséről van szó. A nemzeti identitás kérdéséről van szó, ezért beszélek szlovénül. Hiszen ez is kifejezi szolidaritásomat ezen értékekkel. Két dologra hívnám fel a figyelmüket. A név kérdésében úgy tűnik nincs előrelépés jó ideje. Belgrád és Pristina annak idején majdnem háborúba keveredtek, és azóta párbeszédet kezdtek, amely közel áll a név kérdésének megoldásához, és ennek alapján Koszovó részt vehet nemzetközi szervezetekben. Macedónia meg Görögország ugyanakkor nem képes ugyanerre. Ezért hívom fel a macedón felát arra, hogy több erőfeszítést tegyen egy olyan név kialakítására, amely révén a NATO-ba lépett, illetve elkezdheti az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat. Montenegro a nyáron indítja ezen tárgyalásokat, úgyhogy ideje, hogy Macedónia is megragadja lehető, a lehetőséget. Második kérésem a 22-es ponttal kapcsolatos. Ha itt képviselőtársam azt mondja, provokatív a szegregáció kifejezés alkalmazása részemről, helyette a szeparáció, szétválasztás szót kéne alkalmazzon. A gyermekek szétválasztása technikai kifejezés. Ám ez a szeparáció azért történik, hogy szegregálják őket. Ez itt a fő kérdés. Kinek teszünk jót azzal, hogyha a, próbálunk a, az igazság elől elbújni? Ez a gyerekek javát szolgálja? A szülőkét? Az etnikai kapcsolatok javát? Az állam, a régiót, a térség javát szolgálja, hanem mondjuk ki. Politikai kérdés ez, ezért kell a megfelelő politikai kifejezést alkalmazni, súlyozva is azt. Fentartom álláspontomat, miszerint szegregációról van szó. Önt pedig az angol munkáspárt tagjaként arra kérem, fogadja el ezt a érvet. Politikai kérdésről van szó, nem technikai kérdésről, alapvető emberi jogokat érinti. Köszönöm, hogy ezen meg Peterle úr szó. Köszönöm, elnök úr. Hálás vagyok Howard kollégának az erőfeszítéséért, illetve azért, mert a érzékenységet mutatott ilyen, ilyen kényes kérdés iránt, illetve azért, mert olyan nyelvezetet próbál használni, amely remélhetőleg a két ország közti kapcsolatokban is felülkerekedik majd. Amit korábban elmondtam Koszovó kapcsán, az igaz most Macedónia esetében is, hiszen ez az ország már hosszú ideje várja, hogy elkezdődjenek a tárgyalások. Ez ugyanis a tárgyalások elkezdése csak növelheti a csatlakozási folyamat hitelességét. Ez pedig nem csak a fájrom számára, hanem mindannyiunk számára egy siker lesz, ha végre elkezdődnek a tárgyalások. Gyakran, amikor a, az országjelentést olvasom Macedóniáról, az a benyomásom, hogy kétoldalú kérdésekkel foglalkozunk, holott ez nem a mi hatáskörünk és úgy tűnik, hogy nagyobb hangsúlyt helyezünk ezen kérdésekre, mint a tulajdonképpeni előrelépésekre. Ezért hívnám fel a figyelmet a 9-es bekezdésre. Szlovénia és Horvátország esetében megtaláltuk a módját annak, hogy túllépjünk a kétoldalú vitákon, és a tulajdonképpeni bővítésre, a csatlakozásra összpontosítottunk. És ezért támogatták a polgárok is a csatlakozást. Szeretnék köszönetet mondani Howitt úrnak, azért mert elfogadta az ötös kompromisszumos bekezdésben a módosításomat, ez a hetes bekezdésre vonatkozik, amikor a macedóniai jelzőre utalunk. Szeretném megemlíteni, hogy én a korábbi Jugoszláv köztársaságból, Szlovéniából származom, és Szlovénia elismerte Macedóniát ezzel a névvel. Amíg Macedónia Jugoszlávia része volt, ez senki számára nem jelentett akadályt. Később elvett, átvettük az európai kifejezést, és egyenrangúként használjuk a két kifejezést. Ugyanakkor nem minden identitásnak meg kell, hogy legyen a saját neve, és összhangban kell lennünk az elképzeléseinkkel, ezért ezt a megközelítést tisztelnünk kell. Remélhetőleg a haladás folytatódik. Poszert úr. Ja, Szeretnék csatlakozni a Howitt kollégát dicsérő szavakhoz. Nagyon ügyesen és integratívan egy jobb megközelítést választott, mint elődjei közül sokan. Három ponttal foglalkoznék, amiket azt hiszem, hogy tekintetbe kell vennünk elsősorban nem lehetséges az, hogy a szerződéseket figyelmen kívül hagyjunk, van egy interim megállapodás, és ezt végre kell hajtani. A második pont, fontosnak tartom, hogy mindig azt mondják, hogy Hágából jön az ítélet, ezt ki kell várnunk. Nos, most már megszületett Hágában az ítélet, és most újra várnunk kell. Nem tudom, hogy mire várunk még egyáltalán hogyha más lett volna, fordított lett volna az ítélet, akkor azt hiszem, hogy nem kellene már várnunk. E tekintetben tehát némileg szkeptikus vagyok. A harmadik pont pedig a mat makedóniai ö, szó törlése. Azt hiszem, hogy az Ohridi megállapodást kell elolvasnunk, ahol is a makedón nyelvről szó van. Maradjunk tehát következetesek. Nem ellenzem, hogy az állam nevénél kompromisszumot találjunk, bár nem értem a problémát, ez, ehhez sok mindent tudnék mondani, ezt nem fogom most megtenni. Szlovéniában is van Steiermark, és Ausztriában is van Steiermark tartomány, ez senkit nem zavar, de ettől eltekintve a makedon név az Ohridi megállapodásban szerepel ezen szláv népesség nyelvének jelölésére. Ez tehát a hivatalos terminus. És látnunk kell, hogy nem írhatjuk elő embereknek, hogy hogyan nevezik meg magukat. Az állam neve egy olyan dolog, amiről lehet vitáznunk, mert ez is nehézkes, de az, hogy az emberek hogyan nevezik magukat, Nos, ezt mi nem írhatjuk elő nekik. Köszönöm, Mrs. Janaku, please. Köszönöm, Poszalt. Giannaku asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, az Macedónia egykori Jugoszláv köztársaság. Ezt illetően kétféle módon vitázhatunk. Egyrésztről látnunk kell, hogy mit is mond a többség, és azt hiszem, hogy akkor ezt végrehajthatjuk, de a döntéseket e tekintetben a tanácshoz, nem pedig az Európai Parlament. A másik dolog pedig, hogy mondjuk ki az igazságot, ez pedig a következő. Ez az állam megpróbál egy el önazonosságot teremteni, mégpedig a propaganda alapján. Ez egy propaganda, amely ezen névből ö, sugázik. Egészen nevetséges, hogyha megnézzük, hogy hogyan is jár el ezen régió kormánya. Nos, tehát Posselt úr, ez nem propaganda, mint ahogy az imént említettem? Jó szomszédsági viszonyok adatokkal kell rendelkeznünk, és tudjuk, hogy ez egy komoly probléma. Nos, a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban jelentéstevő részéről fejteném ki a véleményemet. egy-kettő-három ezek számomra nem elfogadhatóak, a négyes kompromisszumos. Nem lehetséges, hogy e két kormány ne fogadjon el pozitív intézkedéseket, mert ahogyan elhangzott, ezek az intézkedések propaganda intézkedések Skopja részéről. A hatos kompromisszumos. Itt a makedón jelzőről van szó, ez a jelző nem szerepelhet itt. Tehát Macedónia volt jugoszláv köztársaság, így hívjuk ezt az államalakulatot a parlamentben, és a bizottság sem ö, emlegeti ezt Macedónia néven. Ez egy szokás. És nekünk is tartanunk kell magunkat ehhez. És legyünk is őszinték. Aztán itt van a 20-as módosító. Ez a kompromisszum nem felel meg a módosítók szellemének. Itt az szerepel, hogy Görögországgal és Bulgáriával közös képzési rendszerekre van szükség, ez sehol nem szerepel, egyetlen módosítóban sem, ezt tehát nem tudjuk elfogadni. És aztán a döntésből származó problémával kapcsolatban, tehát az ENSZ döntéssel kapcsolatban, illetve a megnevezéssel kapcsolatban természetesen nem lehetséges, hogy a tárgyalásokat így módon kezdjük meg. a tanács talán majd valamikor úgy fog dönteni, ahogyan mi tartjuk ezt kívánatosnak, de nem hiszem, hogy ez lesz az eset. Végenin úr, két percben a következő. Még rövidebbre próbálom fogni. Először is. Én is azt mondom, kiváló jelentés készített Havit úr, nagyon tisztességes, nyílt módon. Úgyhogy nagyra értékelem a munkáját. Első jelentéshez a tárgyában. Persze a vita középpontjában a név, az ország nevének kérdése áll, hiszen bármit is teszünk, a név elakaszt bennünket a további előrelépés ügyében. Sajnos elszalasztottuk a kínálkozó lehetőséget, úgyhogy egy, most, most egy olyan kormányjal kell tárgyalnunk, amely kevésbé nyitott a kompromisszú irányába, mint a korábbi görög kormány volt. Ám ez a helyzet. Most kell megoldást találnunk ezek alapján. Nagyban támogatom azt a felhívást, amely jelentésben szerepelt, hogy az EU játszon nagyobb szerepet közvetítve a folyamatban. Hiszen ha csak az ENSZ eh, formációra támaszkodunk, látjuk, hogy ez nem hoz meg, hozott megoldást. A, a név megoldását valahogy meg kell találnunk, az EU kell, hogy bátorítsa a feleket arra, hogy le, lezárják ezt az ügyet. Azonban az idő megy, semmi sem változik ez alatt, az idő meg fogy. Nem szabad, hogy a két oldalú ügy fogjává váljunk, hiszen végső soron ez alássa az egész térség stabilitását, az ország stabilitását is, és Bulgária, mint szomszédos ország, hát, világosan meg kell mondja, hogy a stabilitás érdeke. Mi nem tudjuk megoldani az ügyet, a problémát, de talán köztes megoldásokat tudunk javasolni, melyek legalábbis kötelezhetik Macedóniát, hozzákapcsolhatják Macedóniát és az, az állampolgárait az integráció folyamatához átmeneti időben. Megoldást találtunk Koszovóra is, holott egy sor tagállam nem ismerte el, mégis megtaláltuk a módját, a működjünk együtt Koszovóval. Sőt, Törökországgal is tudjuk tovább folytatni a párbeszédet. Szerintem ilyen megoldás található Macedónia ügyében is egy pragmatikus megoldás addig, amíg a név ügye meg nem oldódik. Tehát különféle gondolatok lebegnek, forognak, de azt hiszem, hogy a bizottság kapcsán legalábbis a tanácsra nehezebb az ügy, de a bizottság többet tehet, előre viheti a dolgot pozitív módon a napirendet tűzve a tárgyalások ügy kérdését. Köszönöm. A nagyvonalúság jegyében, hiszen ma voltak a választások, most 5 percet adok Richardnak, hogy válaszoljon. Uh, thank you. Köszönöm szépen a kedves szavakat mindenki részéről, a biztatás. Nagyon nagy élvezet volt számomra ez a munka. Tényleg uh, uh, komolyan elköteleztem magam ezen ország mellett, a csatlakozás mellett, és köszönöm éppen ezért azt az együttműködést, amelyet szinte mindenki tanúsított irányomban. Nikolaj asszony már ugye távozott, de az, az, hogy mi hogyan itt értékeljük az ítéletet, az azt foglalta magában, hogy tiszteletben kell ezt tartanunk, és ez teljes mértékben tükröződik a kompromisszumos indítványban. Kérném tehát frakcióját, hogy ezt értse meg. Aztán Tenök úr a legitimate, és egy másik kollega is a legitimate szóról ezt említette. Azt javaslom, hogy tartsunk részenkéti szavazást ebben a kérdésben, és nézzük meg, hogy a bizottság hogy vélekedik erről. Trinitis úr ugye a NATO-ról szólt. Ez a módosító indítványban szerepel. Én szerintem a csikágói találkozás, illetve a márciusi ülés nagyon fontos, hogy előre lépjünk, úgyhogy ezeket szándékosan illesztettem a módosító indítványba. Ez az indokom, tehát őszintén ezt mondhatom ezen kérdése kapcsolatban. Kovacsev úr, nagy élvezet volt számomra a párbeszéd, Szkopjéban is a tanácskozásra, mehetőleg folytathatjuk ezt. Ő, amikor távozott Strasbourgba, akkor Kukán úrral és másokkal egy további kompromisszumról egyeztetett, én ezt nem tudtam elolvasni még, de természetesen nyitott vagyok a vita irányába, és remélhetőleg megállapodást tudunk elérni. Úgyhogy ezt szerettem volna leszögezni. És valóban említette, hogy bevezetőmben a különböző dossziék megnyitásáról nem beszéltem, a különböző vizsgálatok elindításáról. Igen, igaza van, ezt is az állásfoglalásba kell illeszteni, úgyhogy ebben egyetértünk. Nenszki asszony, a bevezetőmben a gyűlöletbeszédről szóltam, azt hiszem, hogy senki sem sugalhatja azt, hogy enyhén fogalmaztam volna a sajtószabadság kérdésében, tehát kérném vegye figyelembe az álláspontomat. Kacsin úr, lehet, hogy nem fogalmaztam elég egyértelműen az a kapcsolatban, amit ő mondott, de semmiféleképpen nem akartam azt állítani, hogy ő vagy bárki más provokatív akart volna lenni itt a bizottságban, tehát elnézést kérek, hogyha ezt így értették a brit munkáspárt tagja vagyok, és valóban én a szegregációt az eredeti tervezetben használtam, de aztán egyeztettem különböző tanácsadókkal erről a tervezetről, és ők azt mondták, hogy amit én szeretnék, azt jobban elérjük akkor, hogyha nem ezt a kifejezést használjuk. A szeparáció viszont egy nagyon erős kifejezés. Tehát én pusztán úgy gondolom, hogy az, ahogyan én fogalmaztam, az jobban hozzásegít bennünket ahhoz, hogy elérjük azt, amit akarunk. Ha ettől eltérünk, az egy másik taktika persze, de nem akarom azt sugalni, hogy provokatív lett volna, tehát tényleg elnézést kérek, hogyha ezt így értette. Péterle úrnak köszönöm a módosítását, és azt, amit az ötös módosításról mondott, ami a kilences bekezdést illeti, volt egy módosítás, amely később jutott csak el hozzám. Így első pillantásra nehézkesnek tűnt számomra az, hogy elfogadjam, de hogyha szeretne egyeztetni velem, akkor megtehetjük ezt, megnézhetjük közösen ezt a módosítást. Egyetértek számos megjegyzéssel, de amit ugye Poszelt úr, majd Jenako asszony mondott, nos, tükrözik azt, hogy mennyire nehéz foglalkozni ezzel a témával. Éppen ezért egy egyszeri szavazást akartam a nyolcas bekezdés kapcsán, a Macedónia szó kapcsán. Remélem, hogy a bizottság erre igennel szavaz. Ilyenek asszony irányában mondanám, hogy számos módosítását támogatom, ezt ő is tudja, de ami a 20-as kompromisszumot illeti, az a kifejezés, amelyet én javasoltam, az az, amelyben már tavaly megállapodtunk. Remélhetőleg ezt ő is el tudja fogadni majd. És végezetül köszönöm Vigenin kollégám és barátom hozzászólását és támogatását. Nagyon nagyra értékelem a tanácsát, mert úgy gondolom, hogy számos nagyon konstruktív észrevételt tett, hogy elszalasztottunk volna-e egy esélyt, Nos, egyeztettem az új aténi kormányjal két héttel ezelőtt, Dimas úrral is beszéltem, aki korábban ugye biztos volt, most külügyminiszter, és remélhetőleg nem szalasztottunk el semmilyen esélyt egyik fél sem, Atén és Skopje sem. De ahogyan azt ő is kifejtette, én is azt szeretném, hogy a status quo folytatása nem egy opció, hatékony, hat, határozottan egyetértek azzal, amit mond, hiszen valóban ez az, amit én is szeretnék, hogy szavazzunk erről holnap itt a bizottságban, és aztán majd a plenárison is. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy holnap kerül sor a szavazásra 9 órakor. Most pedig, elnézést, még valamit mondhatok? Van egy nyelvtani hiba a hatos bekezdésben, ahol Eh, opportunities kellene, hogy eh, szerepeljen eh, az egyes szám helyen, helyett, tehát ezt a jegyzőkönyv véget szerettem volna megemlíteni. Rendben, köszönöm, hogy az elnök. És most négy kollégát szeretném kérni, hogy ismertesse Marokkónak az uniós programokban való részvételét. Kérném tehát, hogy ismertesse ezt a jelentést. Négy asszony, jön szó. Franciául fog beszélni. Elnök úr, tisztelt kollégák, köszönöm, hogy megadta nekem a szót. Nos, tisztelt kollégák, második alkalommal vitázunk erről az ajánlás tervezetről, mely a tanácsai jegyzőkönyvének formáját ölti az euromediterrán megállapodás tárgyában az EU tagállamai és a marokkói Királyság a két szerződő fél. Ezen jegyzőkönyv az általános evre vonatkozik, amely a marokkói királyság részvételét célozza a közösségi programokban. A tavalyi év december 20-án vitáztunk először erről a témáról itt a szakbizottságban. Holnap szavazunk a témáról, és mivel még egyetlen módosítót sem nyújtottak be december 10-ig, Szeretnék rámutatni a lényeges elemeire ennek a jegyzőkönyvnek, illetve ennek az ajánlásnak, amely a jegyzőkönyvre vonatkozik, és ez mindenképpen kedvező fogadtatásról talál majd a szavazáskor a parlament részéről, amikor erről a jegyzőkönyvről szavazunk. Nos, tehát elmagyaráznám, hogy miről is van szó. Ez a jegyzőkönyv az európai szomszédságpolitika keretei közé illeszkedik, annak különböző szempontjai tekintetében. A tárgyalások ezen jegyzőkönyv kapcsán 2007-ben indultak, és 2010-ben zárultak le, és végre egy első jogalkotási javaslat formáját öltötték 2010. május 17-én, amelyet megvitattunk, és amelyet aztán a tanács 2010. szeptember 27-én tett közzé. A jegyzőkönyv a főbb szempontokkal foglalkozik, a fő elvekkel, amelyek a, a marokkó részvételét célozzák ezen programban, a következő területeken versenyképesség és innováció, a CIP, a Vámügy, a Szezer, az Európai Egységes Légtér és a Marco Polo kutatási program ez a rendelkezések alkalmazandók a partner országokra, és a jegyzőkönyv felsorolja a speciális feltételeket, amelyek alkalmazandók Marokkóra minden egyes program esetében. Így például a pénzügyi hozzájárulás kiszámítását illetően, valamint a beszámolási eljárás és az értékelés tekintetében, amelyet a bizottság, az Európai Bizottság és a marokkói királyság között létrehozandó jegyzőkönyv keretében fognak majd megejteni. Nos, egy évvel az harap tavasz kezdete óta most itt láthatjuk a választások első eredményeit, amelyek követték a különböző tüntetéseket, megmozdulásokat ezen arab tavasz során. Tudják, hogy Marokkóban az alkotmányt módosították, a lakosság jelentős támogatásával népszavazás során, aztán a választások pedig olyan módon zajlottak, amelyek minden kritikán felül állnak, és minden kritériumnak megfeleltek. A, a politikai erő, amely győztesként került ki ezen választásokból, ez az igazság és a fejlesztés pártja, és az ő köreiből kerül ki Marokkó miniszterelnök. Ez egy mérsékelt iszlamista párt, egy koalíciós kormány jött létre, mert noha ez a párt győzött, de nincs elég többsége ahhoz, hogy egyedül kormányozzon, és azt hiszem, hogy van itt egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy az Európai Unió őszinte és nyitott kapcsolatokat építsen ki Marokkóval. Ezen a jegyzőkönyv alkalmat kívül nekünk erre. Az indoklásban felhívtam a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az emberi jogi politikának nagy jelentőséget tulajdonítani, és arra is emlékeztettem, hogy elengedhetetlen, hogy ezen jegyzőkönyv a lakosság javára szolgáljon Marokkó területén, beleértve Nyugat-Szahara területét is. De, ahogyan mondtam, nem kaptam módosító indítványt, feltételezem tehát, hogy a kollégák holnap készek arra, hogy igennel szavazzanak erre a jelentésre, ami ért már előre köszönetek. mondok, köszönöm a figyelmet. Mr. Panzeri, please. Antonio. Panzeri úr. Grazie, Presidente, molto brevemente perché sono... Köszönöm, el, akkor Nagyon röviden, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott a jelentéstevő asszony részéről. Én is úgy vélem, hogy ez a jegyzőkönyv támogatást, ösztönzést jelent, erős ösztönzést jelent, amelyet Európai Unióként biztosítanunk kell a Marokkó erőfeszítéseihez, hogy elmélyíthesse a megkezdett reformokat, illetve megkezdhesse azokat, amelyekre még szükség lesz, és így módon garantálni lehessen a polgárok hatékony részvételét is. Nos, az újdonságokkal kapcsolatban, amelyek születtek a marokkai választásokat követően, azt hiszem, hogy fontos ezen indoklással kísérnünk az EU-Marokkó jegyzőkönyvet, Fontosnak tartom ugyanis a jelenlegi szakaszban, hogy felgyorsítsuk a reformokat, hiszen erre Marokkónak feltétlenül szüksége van. Köszönöm. Okay, thank you very much. Mrs. Gomes, please. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Engedje meg, hogy én is egyetértsek az előadóval és Panzeri kollégámmal, hiszen valóban stratégiai fontosságú szomszédunkkal, Marokkóval a kapcsolatunk. És ez még inkább egyértelművé válik, amint ugye figyelembe vesszük azt a folyamatot, azon változásokat, amelyek Észak-Afrikában történtek, és ezek nagyon jelentős változásokat idéztek elő Marokkóban is. Úgy vélem, hogy mindenki egyetértett eh, az előadó által javasolt eh, szöveggel, és ezen senki sem akart változtatni, hiszen valóban a kapcsolatok eh, Marokkóban stratégiai fontosságúak, és ezt ebbe a megvilágításba akartuk helyezni. Ez pedig további felelősséget jelent majd mindannyiunknak, az európai és a marokkói félnek egyaránt, mert vannak közös értékek, amelyek ugye feltételezem, hogy olyan közös értékek, amelyek irányítják majd ezt a folyamatot, és ezek ki kell, hogy állják majd a próbát. Én a parlamentben azok közé tartozom, akik számára fontos ez a helyzet, és azért, mert fontos számomra Marokko. Nem arról van szó, hogy bármi kifogásom lenne Marokkóval szemben, hanem éppen ellenkezőleg én ugye portugál vagyok, és Marokkó Spanyolország után a második legfontosabb szomszédunk, tehát fontos számunkra Marokkó, és fontos a marokkói nép jóléte is. Fontos az, hogy a kapcsolataink intenzívebbé váljanak, és éppen ezért fontos az, hogy egy lényeges problémát nem lehet a szőnyeg alá sopörni. Úgy vélem, hogy ez a kiemelt státusz összhangban azon fontos változásokkal, amelyek végbe mentek már Marokkóban, egy lehetőséget ad nekünk ahhoz, hogy úgy nézzünk szembe ezzel a problémával, ahogyan kell, és meg is oldjuk. Ez pedig végeredményben a marokkói nép javát szolgálja majd, a szaharai nép javát is, a Marokkó és Algéria közti kapcsolatokat, mert ez nem csak a régió számára, hanem számunkra is nagyon fontos, és természetesen ugye az Európai Uniónak is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Breda képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, jó magam is. Üdvözölni szeretném a széleskörű egyetértést, amely kialakult a szakbizottságban. A marokkói kérdés kapcsán, illetve az EU-s programok kapcsán, ahogyan a jelentéstevő is elmondta, akinek csak gratulálni tudok a munkájához. Nos, számomra is az fontos, hogy világos jelzést küldjünk Marokkónak ebben az összefüggésben az új kormány megalakulása kapcsán, amelyet Abdelila Ben Kirán vezet, de engedjék meg, hogy azt is kiemeljem, hogy nagyon kedvező helyzetben Marokko és Algéria közelítését illetően a magrebi kontextusban azt hiszem, hogy remek a körülmények, hogy kiküldjük ezt a nagyon világos üzenetet a tekintetben, hogy támogatjuk ezt a reform folyamatot, amely a kormány következő hónapokra vonatkozó programjában szerepel. At 9 o'clock we start vote. Köszönöm. Holnap reggel 9-kor kezdjük a szavazást. Kérem, hogy a kártyát majd mindenki hozza el, és még mielőtt lezárnám ezt a témát, szeretnék én személy szerint Albertini úrnak, az elnök, korábbi elnökünknek köszönetet mondani, illetve kollégáinak az együttműködését, és ezzel akkor elköszönök, és holnap találkozunk.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

bajunkkal, szóval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 hogy az